So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Tisztelettel köszöntöm a kollégákat. Az éghajlatváltozásért felelős biztos jelölt asszony meghallgatásán, Koni Hedegár asszony, tisztelettel üdvözlöm Önt. Már meglehetősen bejáratottak ezek a meghallgatások, tudják a kollégák, hogy működnek. Itt van az Ipari Bizottság, Royal úr is itt van, üdvözlöm Önt külön is a közlekedési bizottság tagjai is jelen vannak. És így, tehát összességében három szakbizottság fogja meghallgatni Hidegát asszonyt. Először az általános kompetenciáit vizsgáljuk a jelöltnek, hogy mennyire elkötelezett az európai értékek iránt, mennyire független módon tudja majd hivatalát ellátni de a parlament egyes specifikus szakmai kérdések iránt is érdeklődik, hiszen ez egy nagyon kiemelt portfólió, és azt is szeretnénk tudni, hogy mennyire képes a jelölt kommunikálni azokat a dolgokat, amelyeket majd visz. Számos irányelv szabályozza a munkáját, és a mi működésünket is persze iránymutatások alapján végezzük. A következő három óra során ezek a szabályok a következők lesznek, bár mindenki ismeri már őket. Először Hidegard asszony 10 perces expozét tart, utána pingpong eljárásban egy percet kapnak a kérdezők, két percet a válaszadó, és 45 másodpercben lehet pótkérdést feltenni, amelyre egy percben kell válaszolni a biztos jelöltnek. Aki nincs jelen, annak a kérdését automatikusan húzzuk a listáról, és felhívom a kollégák figyelmét, hogy a második pótkérdésnek az elsőre kell vonatkoznia, tehát nem lehet teljesen különböző az elsőtől. Jogom van egy pótkérdést elutasítani, hogyha ez nem felel meg ennek az elvárásnak. Héregár asszony, a kopenhágai maratoni tárgyalások után remélem, hogy sikerült már kipihennie magát, ez a hét sem volt persze könnyű, sem önnek, sem nekünk. Önnek sok posztja volt már korábban, környezetvédelmi miniszterként tevékenykedett, és végül pedig a klíma és az energia ügy tartozott önhöz, és most az éghajlatváltozásra felelős biztosi posztjára pályázik. 27 ország 500 millió lakosát érinti ez. A parlament az utóbbi évek során ön is tudja, motorja volt a, az éghajlatváltozással kapcsolatos jogalkotásnak, és a mi szakbizottságunknak pedig hát különösen szívügye ez. Látni fogja majd, hogy elkötelezettek vagyunk az ön által képviselendő témákban. Azt reméljük ettől a meghallgatástól, hogy a kopenhágai csalódás után talán mégiscsak maradt némi reménység a következő mexikói körre. Szeretnénk tudni öntől, hogy az Európai Uniónak milyen új kezdeményezései lehetnek a jelenlegi körülmények között, és nyilván azt is, hogy ön hogy kívánja ezeket a célokat elérni, és hogyan kíván együttműködni tárcája az Európai Bizottság más portfólióival. Ennyit kívántam elmondani, most pedig megadom önnek tisztelettel a szót. Zeit für 10 Minuten ein... 10 percet kap. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, miért is vagyunk politikusok? Azt gondolom, hogy azért vagyunk politikusok, mert hiszünk abban, hogy valóban lehetséges változtatni a dolgokon. Annak ellenére, hogy mások az elképzeléseink, az ötleteink, egyben egyetértünk. Valamit meg akarunk változtatni. Más legyen holnap, mint ma. Én úgy hiszem, hogy a következő öt évben nagyon sok mindenem kell változtatnunk az EU-ban. Vagy azt kockáztatjuk, hogy lemaradunk politikai, gazdasági és stratégiai szintéren a 21. században. Az első tudatos politikai lépésem 1972-ben történt. Ekkor az osztálytermemben kiragasztottam egy posztert, ami azt mondta, hogy szavazzon igennel az európai közösségre. A tanárom rögtön le is szedte a falról, de ennek ellenére 1986-ban a parlament tagja voltam, és igennel szavaztam a népszavazáson az egységes európai okmányra. Természetesen erősítenünk kell az európai együttműködést. Később, amikor a Maastrichti népszavazás volt, és újságíróként dolgoztam, jelentéseket tettem arról, hogy a szkepticizmus egyre inkább nő. De én úgy gondolom, hogy szükségünk van egy erős Európai Unióra. Az elmúlt öt és fél évben Környezetvédelmi, klíma és energiaügyi miniszterként láttam, hogy milyen sokat érhetünk el együtt. Tulajdonképpen az EU-t gyakran tudtam kapaszkodóként használni otthoni belpolitikában. Együtt dolgozhattam a récsen, a hajóbontáson, az autóügyi kérdéseken a képviselőkkel. Októberben 2008-ban a poznányi kop előtt eljöttem ide önökhöz. Úgyhogy tudom, hogy értékelnem kell azt, hogy együttműködök önökkel már a korai fázisban is. Feltéve, hogy megengedik, hogy én legyek az első éghajlatpolitikai területért felelős biztos, biztos vagyok benne, hogy még mindig szükségem lesz az önök támogatására. Mit is szeretnék, hogy nézzen ki az Európai Unió öt év múlva? Én egy olyan Európát szeretnék látni, amely a világ legklímabarátabb régiója, és élő bizonyítéka annak, hogy ezen a téren való beruházásokkal nem veszt az ember gazdasági szintéren, hanem nyert. Ha öt évvel ezelőtt azt mondtam volna önöknek, hogy 2009-ben a gazdasági vág ellenére a klímaváltozás lesz az egyik prioritásunk annyira, hogy 120 állam és kormányfő látogat el a Kopenhágai klímakonferenciára, nem hittek volna nekem. És ha azt mondtam volna önöknek, hogy a fő kibocsátók és az USA leülnek egy asztalhoz, és közösen vállalják a felelősséget, és közösen célozzák meg a két fokos célt, akkor azt gondolták volna, hogy én csak álmodozom. Persze nagyon kiábrándítónak tartom, hogy a COP15 nem szabott meg kötelező célokat. Sokat kell még tennünk. Ennek ellenére azonban nagyon sok minden változott az elmúlt években, és az EU nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy kikövezze az utat a jövőbe és nagyon sokat tett a közvélemény tudatosságának növelése érdekében. A következő öt évben nagy változások történhetnek, nem csak idézőjelben a klíma miatt, hanem azért, mert hogyha habozunk, hogyha lelassulunk, akkor Európa veszt munkákat, virágzást, növekedést. Mert hogy van-e egyezmény vagy nem, Kína halad előre, és gyorsan halad. Az USA érti ezt az üzenetet, és nagyon gyorsan halad előre az energiahatékonyság és a technológia területén. Japán, Brazília, Dél-Korea. Más szóval Európa nagy kihívások előtt áll. Tehát Európának együtt kell dolgozni. Ha ezt nem tesszük meg, vesztünk. Hogyha együttműködünk, nyerhetünk. Hogyha erőforrásokat mentünk meg, akkor a jövőre spórolunk. Amikor a gyermekeim olyan korúak lesznek, mint én, akkor 9 milliárd ember él majd a Földön, és nagyon drágák lesznek az erőforrások. Úgyhogy, ha beruházunk a fenntartható jövőbe, akkor olyan megoldásokat válaszunk, amely a klímának is jót tesznek, az energiabiztonságnak, és munkahelyeket is teremtenek. Hogy mondjak egy példát? hogyha Európa energiahatékonyabb járműveket állít elő, akkor ez nem csak a klímának és a környezetnek tesz jót, hanem kevesebb importált üzemanyagra lesz szükségünk, és munkahelyeket biztosíthatunk. Néhányan azt mondják, nem engedhetjük meg. Én azt mondom, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tegyünk így. Így aztán az éghajlatváltozásokkal való harcot minden politikai területbe be kell vennünk. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, együtt dolgozom majd a biztos kollégáimmal közlekedés, kutatás, mezőgazdaság, energia, ipar és fejlesztés területén, és természetesen a környezetvédelmi biztossal is. Dimas úr nagyon erős üzeneteket küldött. Potosnik úr és én két szavazattal bírunk a bizottságban de az egész bizottságot az alapján kell megítélni, hogy Barózó úr politikai irányvonalait követjük el. A Lisszaboni stratégia követőinek az alacsony kibocsátású zöld technológiákat kell támogatnia. Az erőforrásokat a kutatás területén, a politikai támogatásokat és az új zöld technológiákat támogatnunk kell természetesen minden másodlagos jogalkotást is helyére teszek majd. De a politika felülelés ennél több. Amikor például megreformáljuk a mezőgazdaságot, akkor a klímahatásokat is figyelembe kell vennünk a prioritásainkban. Egy másik terület például a közlekedés. Az ezzel kapcsolatos kibocsátások egyre nőnek, és gyakran ellentételezik azokat a kibocsátás csökkentéseket, amiket már elértünk más ipari szektorokban. Néhányan már a széndiokszid kibocsátással, a légi forgalom rendezésével és a könnyű gépjárművek széndiokszid kibocsátásával kapcsolatban már előrehaladást értek el, de még többet kell tennünk, és mindent megteszek majd, hogy egy összefogó klíma és környezeti csomagot fogadjunk el. A pénzügyi előirányzatok megvitatása nem sokára napirenden lesz. És amit az európai finanszíroz, minden olyan anyagot klímaállóvá kell tennünk. Remélem, hogy ez egy átfogó adaptációs stratégiát eredményez minden tagállamban, ami az nemzetközi szintet illeti. Mindent megteszek annak érdekében, hogy egy nemzetközi szénpiacot valósítsak meg az OECD országokban is 2015-re. Az én célom az, hogy az EU emisszió kereskedelmi rendszert összehangoljam az amerikai rendszerre, ha lehetséges 2015-re. Az elődöm megalapozta az európai széndiokszid piacot. Most még inkább nemzetközipek lehetünk. Végül nagyon sok mindent tanulhatunk a Kopenhágai konferenciából. És biztos vagyok benne, hogy majd még visszalátogathatok erre a kérdésre. De van egy dolog, amit Európának meg kell tanulnia. Kopenhágában Kína, India, Oroszország, Amerika és Japán egységesen szólaltak fel, miközben Európa széttagozódott, megosztott lett. Néha annyi időt töltünk az egyezkedésre az EU-n belül, hogy amikor nemzetközi tárgyalásokra kerül a sor, akkor képtelenek vagyunk egységes hangon tárgyalni. Itt még van mit tennünk annak érdekében, hogy Európának egységesebb hangot adjunk, erősebb hangot. A következő öt év változásokat hoz magával. A célunk az legyen, hogy az erőforrásokat és az éghajlatvédelmet bevetjük minden európai politikába. Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha együttműködhetnék önöknek és a kollégákkal, hogy biztosíthassam, hogy a holnap Európája fenntarthatóbb, mint a ma Európája. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, nagyon pontosan 10 percig beszélt, köszönjük szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt, és köszönjük szépen az üzeneteit, mely szerint az Európai Uniót a legklímabarátabb térségé szeretné tenni, és fontosnak tartja azt, hogy Európa egységesen lépjen fel a klímaügyekben, és meghallgatjuk tehát most a képviselőket, az első képviselő, aki kérdést tehet fel, Zéber úr a néppárt részéről kérdés. Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm a biztos jelölt asszonyt, Hétekárt asszonyt, és nagyon örülök, hogy önt választották, jelölték ki erre a nagyon fontos témára, amely egyben nagyon nehéz is. Ön már nagyon sok tapasztalatot gyűjtött, és ahogy már elmondta a bevezetőjében is, a klímaváltozási politika egy klasszikus horizontális poli- átfogó politika, és itt most arra szeretnék koncentrálni, hogy feltegyem azt a kérdést, mit gondol, mit tegyünk Európában? Ön is elmondta, hogy Kína nem alszik, Amerika nem alszik, és mégis, mégsem sikerült olyan megegyezésre jutni Kopenhágában, amely kötelező érvényű lett volna, mert nagyon különbözőek az érdekek hogyan lehetne Európában előrevinni az éghajlatpolitikát, milyen konkrét politikai célokat kell kitűzni, és mi változzon öt év múlva, mi lesz más öt év múlva Európában. Válasz. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy már nagyon sok célt tűztünk ki magunk elé. Itt van a megújuló energiákra vonatkozó cél, az energiahatékonyságra vonatkozó cél, a, a kibocsátás csökkentésre vonatkozó cél, tehát a fő célkitűzések már megvannak. Ami azonban a valódi kihívás lenne az elkövetkezendő öt évben, az az, hogy végre is hajtsuk ezeket. Olyan területekről van itt szó, amelyekben többet tehetnénk. A nemzeti államok már sok mindent tettek a, vállalkozá- a vállalás elosztásban. Vannak olyan területek, ahol az Európai Unió közösségként többet tehet. Említettük a közlekedést. Van ezzel kapcsolatban számos javaslat, amelyeket az elkövetkezendő öt évben ki kell dolgozni, például a tehergépjárművekre. De lesznek más területek a közlekedésen belül is. Például az egyik a hajózás kérdése, nagyon örülnék annak, hogyha nemzetközi szabályozás lenne a hajózásról. Örültem volna, hogyha ez a Kopenhágai Egyezménynek a része lett volna. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a jövőben valahogy az hajózás széndiokszid kibocsátásával is foglalkozunk, lehetőleg nemzetközi szinten. Emellett a mezőgazdasági politikánkat is végig kell gondolni, aztán új eh, technológiákon kell gondolkodni, amelyek eh, környezetbarátabbak, klímabarátabbak, az ég, a, az élelmiszertermelésben ezen a területen is eh, nagy előrelépést lehet elérni, és emellett okosnak kell lennünk nem csak az új épületek építésében, hanem a felújításban is. Hogyan lehet a lehető legjobb módon épületeket felújítani, úgy, hogy ez az új generációk számára is jó legyen, és ne, is, ne csak 2020-ra, de már 2015-re. Széber úr, Ön utalt arra, hogy nem minden esetben valósul meg a végrehajtás. Kopenhágában is gyakran elhangzott az, hogy jó, jó, szép szabályozások vannak, más államokban nincsenek ilyen e, szép szabályozások, mégis tovább léptek már, mint mi. Úgy gondolja-e, hogy itt Európában lehet-e ebben a politikában úgy előrelépni, hogy a tagállamokat kötelezzük arra, hogy tartsák be a vállalásaikat, és egyes ágazatokat is jobban gorcső alá venni. Hogyan tudja ön ezt elképzelni, hogyan képzeli, hogyan lehet ezt elérni? Válasz. Teljesen igaza van, ez, ez nagy kihívás. Egyrészt ugye egyszerűbb szabályozásokat meghatározni, elfogadni, de vannak olyan területek, körülbelül 3000 különböző terület, és ezek közül sok az éghajlatváltozással vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos, ahol a tagállamok nem hajtották még végre a vállalásaikat. Ezt meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk. A klíma eh, területe is, eh, területére is vonatkozik ez, és vannak eh, eszközök arra, hogy hogyan lehet a végrehajtás hiányát kezelni. Például, hogyha nem tudunk klíma politikában, szakpolitikában megállapodni, akkor ez akár szankciót is vonhat maga után. Ez, ez azt jelenti, hogy amikor például a kvótákat elosztjuk, akkor is előfordult az, hogy az egyes tagállamok nem feleltek meg a vállalásaiknak, és ez később drága lehet. Köszönöm szépen, Marita Ufskok következik. Välkommen hit, fru Hedegard. Tisztelettel üdvözlöm Önt, Hédegárd asszony. A kopenhágai csúcs valóban csalódást okozott, és önnek csalódás része. Mert önnek fontos szerepe volt a konferencia megszervezésében. Azt hallottuk, hogy az USA és Kína feszegette a határokat, és az EU pedig nem képviselte magát igazán eh, hatékonyan biztosként milyen garanciát tud arra adni, hogy Európa visszaveszi vezető szerepét a klímaváltozás elleni harcban, és nem csak a végrehajtásban, hanem új kezdeményezések megfogalmazásával. Hajlandó -e esetleg az eddig meglévő EU elkötelezettségek mértékét akár tovább növelni önként? Csak azt tudom mondani, amit már egyszer elmondtam, Nyilván, hogy nagyon örülnék annak, hogyha a Kopenhágán túlmutató célokat tudnánk megfogalmazni. De most minden fejlődő ország azt mondja, hogy a válság miatt különösen nincs erre pénz, és emiatt ráadásul Európa a felelős. Három évvel ezelőtt tűztük ki ezt a kopenhágai dátumot. Brazília, Afrika országai, India, az USA akik nem voltak Kyoto aláírók, azóta létrehozták nemzeti rendszereiket európai javaslatra. Tehát úgy gondolom, hogy Európa mégiscsak elért sok mindent, és ez Kopenhágában folytatódott. A semmiből ezek az országok elindultak a klímaváltozás elleni harc útján. Egyetértek azonban azzal, hogy az európai vezető szerepet meg kell őrizni. Csak Európának is egységesebben kell felépnie, mert ez könnyű mondani, de nehéz elérni. Nyilvánvaló, hogy Kopenhága kudarcából tanulnunk kell, például azt, hogy a világ nemzetközibb, mint gondoltuk, és azt, hogy Európának egységesebbnek kell lennie. Egy olyan terület, ahol az Európai Unió talán tényleg teljesíthetett volna jobban, az az, hogyha korán időben pénzügyi, pozitív előremutató pénzügyi javaslatokkal álltunk volna elő, mert a fő gond az volt, hogy amikor a pénzről kezdtünk el beszélni, akkor a fejlődő országok úgy érezték, hogy nem, nem vagyunk eléggé elkötelezettek. És ők is hozzátettek volna pénzt egy komolyabb európai javaslathoz. A 30%-ot minden lehetőség szerint hamar újra föl kell vetni, be kell vezetni. Egy biztos, hogy február 1-től tudunk csak erről ö, egyáltalán elkezdeni beszélni, és a 20-ról 30%-ra való elkötelezettség növelés még egy kemény harc lesz. Eh, <clears throat> eh, Köszönöm a választ. Ha már a pénzügyekről beszél és ezek jelentőségéről, engedje meg, hogy kérdezzek erről is. Önnek meglehetősen kis hatáskörű, apró portfóliója lesz, tehát önnek szorosan együtt kell működnie számos egyéb biztossal. És amint látjuk, nincs elég pénz az EU-ban sem a klímaváltozás elleni harcra. Ön bevezetőjében említette a mezőgazdaságot. Hajlandó arra, hogy harcoljon azért, hogy a mezőgazdasági költségvetésből önnek pénzeket adjanak? Az biztos, hogy a közeljövőben sem az Európai Unió, sem a tagállamok nem úsznak a pénzben, tehát a pénzhiány az objektív körülmény. De az biztos, hogy az EU költségvetésében nagyon nagy alapok működnek, és hogyha a sok éves pénzügyi tervezésről beszélünk majd megint, akkor biztos, hogy azt, amit mondunk, mondunk, mondunk, amellé pénzt is kell majd rendelni. És újabb prioritást kell kapnia költségvetési értelemben is a klímaváltozás elleni harcnak. Szerintem van esélyünk arra, hogy a mezőgazdaság zöldítése során itt kompromisszumot találunk. Új technológiákba való befektetés, demonstrációs kísérleti projektek, példaprojektek bemutatása, modernizáció, ilyen irányú fejlesztése, ez szerintem nem csak környezeti célokat szolgálhat, hanem magukat, a mezőgazdákat is meggyőzheti majd, mert ez az ő exportképességüket növeli majd. Thank you. Next question has Chris Davis. Köszönöm, Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt asszony. Én úgy gondolom, hogy ön nagyon harcos környezetvédelmi miniszter. Nagyon élveztem a korábbi tárgyalásainkat is, még akkor is, ha nem mindig értettünk egyet. Azt hiszem, hogy majdnem mindenki, amikor bejelentettek, hogy ön a biztos jelölt, úgy reagált, hogy kitűnő. Kitűnő a COP elnöke, tökéletes szerep, de az Európai Uniós normákat tekintve a kopenhágai konferencia kudarc volt. Most meg azt hallja az ember, hogy miért van szükségünk egy klímabiztosra, akinek a neve kötődik ehhez a kudarchoz. Ön mit mond erre? Köszönöm a kérdést. Nagyon jó, hogy erre választathatok, és nem csak a hátam mögött. Én azt gondolom, nagyon sok mindent lehet kritizálni Kopenhágával kapcsolatban. De szerintem nem fair, hogy azokat kritizáljuk, akik éveket töltöttek azzal, hogy mobilizálják a világot. Igen, nem értük el azt, amit szerettünk volna, amit önök szerettek volna. De, már mondtam, ugyan kiképzelte volna akár néhány évvel ezelőtt is, hogy az Európai Unió egyik fő prioritása, és a fejlődő gazdaságoké is, hogy klímafelelősséget vállaljanak. Ezt vallottuk magunkénak Kopenhágában. A fejlődő országok is tesznek majd elkötelezettségeket. Elfogadták, hogy tenniük is kell valamit a jelentést kell tenniük, bizonyítaniuk kell nemzeti szinten és nemzetközi szinten is, és ezt elfogadták két évente kell jelentést tenniük. Tehát nagyon sok mindent kaptunk is Kopenhágában. Szerintem, amikor kitűztük a határidőt, amikor azt mondtuk, hogy ha nyomást gyakorlunk a tárgyaló felekre, akkor fel kell készülni Kopenhága előtt. Ez az előstratégia működött. Néhány ország, nem tudom miért, úgy döntött a végén, hogy nem tesznek elkötelezettségeket. Ezért nem lehet hibáztatni az Európai Uniót, az Európai Soros Elnökséget, vagy az elnökséget. Ez tényleg nehéz ügy, hogy azok, akik a legtöbbet akartak elérni, azok nem tettek, és azok tettek, akik eleve nem akartak. Well, thank you. Uh, Köszönöm. Én azt mondtam, hogy ön egy nagyon harcos környezetvédelmi miniszter. De nagyon tudom, tudom, hogy néhány kolléga elmenekült a NATO-ba azért, mert túlságosan is harcos volt, de tényleg az, hogy erős biztosunk legyen, az nagyon jó. Talán előre tud minket vinni a bizottságban de nagyon nagy munkája lesz a szektorok közötti közvetítés, a, a bizottságon belül is, és a tanácson belül is. Hol az egyensúly? Hol az, el, hol az egyensúly az erős és a túlságosan makacs között? Válasz. Hát, nem tudom pontosan. Egyiknek ez a jó egyensúly, másiknak az de én úgy gondolom, hogy a politika arról is szól, hogy merjünk harcolni azért, amiben hiszünk. Igen, néha vannak harcok, de ha nem akar harcokat, akkor ne politizáljon. Olyan paradigmaváltásról beszélünk, növekedés, munkahelyteremtés, energiapiac, észak-dél kapcsolat, mind-mind ezek a kérdések Hát persze, hogy itt lesz harc. És néha keménynek kell lenni az embernek. Tudom, hogy a bizottság nem pont olyan, mint egy ö, eddig megszoktam, olyan, mint egy kormány. Együtt kell működni a kollégákkal. Azt hiszem, hogy Európa egyre inkább rájön majd, hogyha nem lépünk a következő öt év során, és nem valósítjuk meg a jogszabályokat, akkor lemaradunk vesztünk, nem csak környezetvédelem területén, hanem munkahelyek területén is. Azt hiszem, hogy az ipar is egyre inkább rájön erre, úgyhogy szerintem sok szövetségesünk lesz. Elnök. Köszönöm szépen, Szátú Haszi asszony. Biztos jelölt asszony, nagyon tetszett a bevezetője, melyben azt mondta, hogy azt szeretné, hogy Európa a legéghajlatbarátabb terület, térség legyen a világon. Késze arra, hogy elkötelezett legyen a leginkább szennyező energiatermeléssel szemben is, fellépjen ezzel szemben is a szén erőművekre gondolok, hiszen a kibocsátás kereskedelem önmagában nem elég a céljunk, céljaink eléréséhez. Széndiokszid kibocsátási sztenderdeket kell felállítani a szénerőművekre, erre késze ön annak érdekében, hogy elmozduljunk a szénerőművek felül, felől más irányba. Van-e hajlandó-e arra, hogy legalább egy hatástanulmányt készítsen erről egy éven belül? Válasz, nagyon teljes mértékben megértem az ön kérdését, azonban azt gondolom, hogy amikor a szénerőművekről beszélünk, és más erőművekről, e, akkor végig kell gondolnunk, hogy ezek az ETS részét képezik. Én e, tudom, hogy szeretnék azt, hogy ezeknek, e, ezek meg, kell, hogy felej meg, kellene, meg kellene, hogy feleljenek kibocsátási sztenderdeknek, azonban meg kell várnunk, meg kell várnunk, hogy elkezdődjön ez a rendszer, mielőtt még azt mondjuk, hogy ez a CTS-nek megfelel, vagy nem. Nem szabad túlságosan elébe menni a dolgoknak. Hogyha ezek a teljesítményi sztenderdek érvényesek az új erőművekre, akkor hogyan garantáljuk azt, hogy egyes országok nem úgy próbálnak ebből kihátrálni, hogy nem építenek új, új erőműveket, hanem a régieket hosszabbítják meg. Ezeknek a működését hosszabbítják meg. Az elkövetkezendő években 60 ilyen erőmű lesz, és oda kell figyelnünk arra, hogy nehogy az történjen, hogy az például az új tagállamok nem kapják meg az engedélyt az új erőműveknek a létesítésére, és a régieket kell tovább működtetniük. Nehogy olyan legyen a rendszer, amely azt szorgalmazza, hogy a régi, régi erőműveket tartjuk működésben, és az újakat nem engedélyezzük. Egy kicsit ezért eh, haboznék eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A az eh, CSS technológiával kapcsolatban van itt egy probléma, eh, ahogy ezt már elmondtam kollega is, a széncsapdás tárolásról van szó. Ugye ez több energiába kerül az, hogyha három erőművet fel akarunk, három erőműnek a kibocsátását CSS-sel akarjuk megoldani, akkor egy újabb erőművet kell építeni, hogy ezt meg tudjuk tenni. És ez problémát jelenthet. Kérdés? Én értem, hogy nem, ő nem akar túlságosan gyorsan haladni, de egy kicsit csalódott vagyok, hogy nem mondta azt, hogy legalább egy hatástanulmányt készítene. A standardekben különbséget lehet tenni, például az erőművek korát tekintve. Ezzel a kor alapján differenciálni lehet. Tehát ön annyira habozik ezen a területen, ön a mínusz 30%-os célról beszél, de hogyha ezt a hatás, ezt a, ezt a döntést túlságosan ennek a végrehajtásában túlságosan habozik, akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem valamilyen trükkös megoldásra próbálnak kihátrálni ez alól például a fejlődő országokban megvalósuló erdősítéssel kapcsolatos projektekkel. Válasz. Nos, azt gondolom, hogy végig kell gondolnunk, hogyha, hogyha ezt az ön által javasolt utat járjuk, akkor ezt végig kell nagyon alaposan gondolni, mert lehetnek ennek olyan következményei, amelyet sem önök, sem én nem akarunk. Persze, teljesen egyetettek abban, hogy a hatástanulmány mindig nagyon jó, a mellette ellene szóló érveket fel, fel kell sorakoztatni, nem fekete-fehér ez a dolog, és nem kell kett, duplár szabályozni egyetlen területet sem. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Martin Kellenen. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A klímaváltozási csomag elfogadásával 2008. decemberében az EU az energia zabáló iparát takarékosabbá akarja tenni, és vezető szerepet akarunk ebben játszani. Szeretnénk, szerettünk volna globális megegyezésre jutni a fejlődő országokban is, a, a, is, és azt akartuk, hogy ők is kötelezzék el magukat. Tudjuk, hogy most nincsenek ilyen kötelező előírt célok, ezek az országok nem fogadták el ezt. Ezek hiány. Ön mit javasol, szabad-e Európában túl szigorú szabályokat bevezetni, és nem fogja ez ahhoz vezetni, hogy az emisszió kibocsátás átkerül más országokba. Ön a carbon leakage problémájáról beszél, és ez valódi probléma kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, de azt hiszem nem szabad annyira óvatosaknak lennünk, hogy végül ez már a cégeink kárára váljon. Ahogy elmondtam már, Kína megy a maga útján, és nagyon gyorsan fontos intézkedéseket fogad el. Tavaly Kína ö, most elemek legnagyobb exportőre volt, most már a világ legnagyobb szélenergia exportőre lesz. Tehát úgy érzem, hogy szabályozási eszközökkel ezekkel, ezekkel a trendkel szemben nem nagyon lehet fellépni. Kína most már versenytársunká vált, de az USA-ban is változnak a dolgok. Indiában is változnak a dolgok. Tehát oda kell figyelnünk arra, hogy akár milyennek, milyen jók is az szándékaink, az iparvédelmi erőfeszítéseink, úgy védjük meg őket, hogy az hatékony legyen. Ki kell találnunk egy olyan rendszert, amely benchmarkokra épít, kiegyensúlyozott, és olyan értelemben kiegyensúlyozott, hogy tekintettel van a globális kihívásokra. Nem tudunk annyira iparbaráttá válni, amennyire egyesek szeretnék, mert akkor ez az innovációnak szabgáltat. Az uniónak szerintem folyamatosan apránként kell a jó irányba haladnia, nem csak azért, mert az USA meg Kína most már új kihívásokat jelentenek, hanem ez a cégeink érdeke, az környezet érdeke, a éghajlat érdeke is. I'm not against industry being... Én eh, nem ellenzem azt, hogy a jó irányba menjünk, zöld intézkedéseket hozzunk. Ugye Kína valóban fejleszt zöld technológiákat, de ezzel együtt óriási szénerőműket épít százasával. Tehát eh, mi értelme van az energiaintenzív technológiákat Kínába telepíteni, és ezáltal megnyugtatni a lelkiismeretünket. Itt nem eh, vagy-vagy a helyzet, hanem és és. Kitűzünk zöld célokat, és ezeket csak úgy érjük el, hogy kipakoljuk Kínába és Indiába a környezetszennyező technológiákat, ők pedig kialakítanak zöld technológiákat, és mi nekünk kell ezeket visszavásárolni aztán. Pont ezért, és egyetértek önnel, dolgozom már évek óta azon, hogy Kínát és más fontos globális szereplőket hogy egy asztalhoz üljenek. És számosokból is szükséges ez, de például az önáltal elmondott okokból is. Oda kell figyelnünk, hogy ne lehessen büntetés nélkül szennyezni, és ezt egy fejlődő ország se tehesse meg. Szerintem Kopenhága ilyen értelemben jelentős előrelépést hozott, mert, mert gondoljam le, február 1-től Kína nemzetközivé fogja tenni az eddigi nemzeti ö, célkitűzéseit. Ez egy óriási lépés lesz a klímaváltozások jövője, klímaváltozásról szóló konferenciák sikere és jövője szempontjából, és a mi iparunk túlélő képessége szempontjából is. Kariatász kolléga kap szót. Ja, dank u wel, en eh, welkom, mevrouw Hedekaart. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni Hidegát asszonyt. Az egyik fő oka annak, hogy az éghajlatváltozás ellen harcolunk, az, hogy felhasználó barátabb környezetet szeretnénk. A COP15-ös dokumentumában azt mondta, hogy a nukleáris energia része lesz a vegyes energiaellátásnak. Szerintem a nukleáris energiáról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy fenntartható lenne. Aténban az előző konferencián, amikor a bizottság nyilatkozott, a bizottság úgy nyilatkozott, hogy nincs álláspontja. Ön mit gondol erről, amikor a bizottság így nyilatkozik, hogy nincs valamiben véleménye? És ön mit gondol személyesen az atomenergiáról és a fenntarthatóságról? Válasz. Nos, az Európai Unióban a politika már régen az, hogy az országok maguk szabják meg az energia vegyes felvágottját. Én egy olyan országból jövök, ahol 85-ben a parlamentben megszavaztuk, hogy nem lesz többé atomenergiánk, Things like that and... hanem energiahatékonyságot veszünk figyelembe, és a fenntarthatóságot. Tehát nekem ez a hátterem, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy tény, az atomenergia létezik, és létezni fog a következő években is. Ez a valóság, ezzel szembe kell néznünk. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a biztonsági kérdésekkel foglalkozzunk. Ezért van az, hogy az Euratom és más ügynökségek kutatást folytatnak annak érdekében, hogy az atomreaktorok a lehető legbiztonságosabb módon működjenek. Még egy dolog. Az én világomban az atomenergia nem megújuló, nem fenntartható energiaforrás. Um, ja, buiten deze duurzame energiemix zijn er natuurlijk nog... Nos, jó. A az energia mixtúra mellett még nagyon sok olyan javaslatot tehetnének, ami harcolna az éghajlatváltozás ellen. Az én kérdésem az, hogy mit fog tenni a metán kibocsátással kapcsolatban? Ez egy nagyon fontos üvegházhatást okozó gáz, amely az állattenyésztéshez kapcsolódik szervesen Európában. És hogyan fogja az embereket arra bátorítani, hogy helyi termelőktől vásároljanak élelmiszert, és így csökkentsék a széndiokszid kibocsátást. Igen, hát ez egy hatalmas vitás kérdés, de jó, ma nem vagyok olyan szigorú, úgyhogy jóvá hagyom ezt az összetett kérdést. Válasz. Hát, ez is egy kérdés, hogy a veszélyesebb anyagokkal hogyan foglalkozhatunk. Kopenhágában is szó esett erről. A helyi élelmiszer forrásokkal kapcsolatban. Szerintem nagyon jó üzenet, ha láthatóvá teszi az ember, hogy a klímavédelem szempontjából is józan döntés, hogy a helyi termelőktől vásároljon az ember. Legalább a szezonális dolgokat. De egy globális világban, politikai szempontból az embereknek kell, hogy legyen választása. De próbáljuk meg kiiktatni a közlekedési széndiokszid terhelést, fizessen a szennyező, és kerüljük el, hogy nagyon messziről importáljunk élelmiszertermékeket, és így előnybiztosítsunk a helyi termékeknek. Köszönöm, mondja az elnök. Anna Mosbach. Amen. Ja. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, itt ülök. Hédegárd asszony, szeretnék köszönetet mondani önnek, kiváló volt a bevezetője, és köszönjük szépen a e, COP15-ös fellépését is. 120 állam és kormányfőt asztalhoz ültetni azért, hogy egy témát megvitassanak, ez nem lehet kudarc, ez történelmi pillanat. A North, az északi áramlat gázvezetékre szeretnék kitérni. Az észt környezetvédelmi szervezetek eh, Németországot eh, eh, és Svédországot bíróság elé citálták, mert ez a csővezeték nem felel meg a környezetvédelmi elvárásoknak. Ez azt jelenti, hogy Európában megint csak az orosz szolgáltatótól, gázszolgáltatótól fogunk függeni. Mi a helyzet a források pazarlásával? amely az egyre korosodó, egyre régebbi erőművek miatt valósul meg. Köszönöm szépen a kedves szavait, szól a válasz. Először is teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy a nem kormányzati szervezeteket nagyban érinti és nagyban aggasztja, aggasztják azok a körülmények, amelyek az északi áramlat csővezetéket körülveszik. Ezért nagyon fontos az, hogy hatástanulmányt készítsünk nemzeti szinten, és átfogó eh, tervet kell készíteni a környezetvédelme érdekében. Nagyon jól ismerem ezt a eh, témát, Dán összefüggésből, és hogyha megnézzük az eh, egyezményt, a tengerjogi egyezményt, akkor akkor, hogyha egy ilyen csővezeték tengeren megy keresztül, akkor ehhez engedélyezésre van szükség, és meg kell felelnie bizonyos környezetvédelmi e, feltételeknek. Nos, ez a csővezeték, ami azt a részét illeti, amit Dánián megy keresztül, vagy Dán felségvizeken megy keresztül, ebben ez megfelel a környezetvédelmi feltételeknek, de a kérdés az, hogy a többiek is elkészítették-e a hatástanulmányt, például a Finnországban vagy más országokban, és meg kell néznünk, hogy ez a hatástanulmány milyen eredménye zárult, és meg kell néznünk, hogy megfelel a környezetvédelmi feltételeknek ez a beruházás. Másik kérdés, ön beszélt arról, hogy függünk majd Oroszországtól, egy másik szolgáltatótól. Azt gondolom, hogy lehet, hogy Európa nagyban függ az orosz gáztól és az orosz szolgáltatótól, de itt ezen a területen meg kell néznünk azt, hogy miért akartuk ezt a csővezetéket. Szerintem jobb, hogyha több csővezeték épül, mint hogyha csak egy van, vagy csak nagyon kevés forrás van. Éppen ezért kérte Európa azt, hogy több csővezeték épüljön. És ahogy már elmondtam, van jogunk arra, hogy ilyen csövezetéket építsünk, akkor, hogyha megfelel ez a tengerjogi egyezménynek, és ez, az, eh, ez a csővezeték megfelel a eh, környezetvédelmi előírásoknak. Kiegészítő kérdés. Nagyon röviden azt szeretném eh, mondani önnek, hogy meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, meg kell vizsgálnunk, hiszen a a tengerek mélyén nagyon sok bomba van még, a második első világháborúból itt maradt hatástalanítatlan bomba. Ezek vegyi hulladéknak számítanak. Mi történik ezekkel? Mi történik, hogyha ezek a csővezetékek épülnek, és, és ilyen, bunka, ilyen bombákra bukkannak? Mindeközben arról beszélünk, ugye, hogy az erőművek egyre öregednek és egyre nagyobb a képviseltásuk, de ez is egy nagy problémát jelenthet. Válasz. Hát nagyon sok kérdést kaptam, nagyon széles skálán mozognak a kérdések, ami a ö, éles bombákat illeti, a hatástalanítatlan bombákat illeti a tengerfenéken, és vannak ilyen mustárgázos bombák a, a tengerek fenekén, tengerfenekén, és ez nálunk is előfordult, ez felmerült ez a probléma, és ezért meg kellett változtatni a csővezetéknek a, a haladási irányát, hogy kikerüljük ezeket. Tudom, hogy ez hatalmas projekt, de a svéd és a finn hatóságoknak is el kell végezniük a feladatokat, ugyanúgy, ahogy mi elvégeztük. Teljesen világos az, hogy az Európai Unió csak a teljes projektet veszi figyelembe, és csak akkor ad -e ennek zöld utat, hogyha az egész lánc megfelel a környezetvédelmi feltételeknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy másik kérdést vártam volna úgy látom, hogy most már nem is olyan kérdések merülnek föl, hogy van-e egyáltalán éghajlatváltozás, vagy ez valami összeesküvés elmélet, ez az éghajlatváltozás. Nagyon-nagyon széles skálán mozognak a kérdések. Úgy látom, hogy nincsenek itt azok, akik, akik tagadnák azt, hogy lenne éghajlatváltozás, úgyhogy ezt a témát akár ejthetjük is. Második kérdéskör következik. Az első kérdező Karl Heinz Florent. Igen, valóban de ez gond szerintem, hogy nincsenek itt a, a klímaváltozás tagadók. Chris davis és liberális barátaimat azonban meg szeretném védeni egy kicsit, mert ott voltam az első héten Kopenhágában, amikor az aparicsokok, aparicsokok már dolgoztak, és amikor megjelentek a klímaváltozás tagadók, illetve a kínaiak, akkor drámaival vált hirtelen a helyzet, és több visz lenne itt az ülésünkön, hogyha hallanánk őket is. Tudok valamennyit az ön felfogásáról. Európában az utóbbi tíz évben kemény büntetés politika érvényesült a környezeti ágazatban. Szeretném öntől tudni, hogy ön szerint ö, mennyire hatékonyak ezek ö, a büntetések, illetve hogy hogyan lehetne a klíma problémából ö, a klíma által, a klímaváltozás elleni harcban elő lehetőségek világát megteremteni, és rájönni arra, hogy például a nyersanyagok ellátási biztonsága a gyerekeink jövője is egyfajta pozitív dolog, amiért érdemes küzdeni. Köszönöm a kérdést. Nem tudom, hogy ön mit ért a büntetési politikán, hogy valóban kizárólag büntetések működtek -e eddig a bizottság részéről. Nyilván vannak büntetések, de az is biztos, hogy ki kell bővíteni a klímaváltozás elleni harcot, a politikát, nagyon sok egyéb instrumentummal. És jó nekünk is nyilván, hogyha gyerekeink tiszta levegőt szívnak be, és tiszta vizet ihatnak, és a, a klíma sem változik katasztrofálisan. Ha a jövőben kiderülne, hogy nagyon kevés az eszköz, illetve a természet erőforrás, amit az emberiség felhasználhat, akkor az is nyilvánvaló, hogy arra kell törekednünk, hogy kevesebb energiát, kevesebb erőforrást használjunk föl, és ezek pozitív gondolatok. A következő évek során egy biztos, hogy egyre többen látják be ennek a jelentőségét, és az olaj árának a robbanása, a következő években várható robbanása még többeket fog majd erről meggyőzni. A parlamentnek ennek elébe lehetne mennie. A kopenhágai csúcs szervezése során is láttam már, hogy olyan agendára van szükség, amely az embereknek lehetőségeket, pozitív világképeket mutat föl, nem csak fenyeget azzal, hogy milyen rossz a klímaváltozás. Az európai konzervatív hagyomány részeként, tagjaként ö, szerintem sem jó úgy állni a kérdéshez, hogy mindig csak tiltunk, tiltunk, tiltunk, de ahhoz, hogy pozitív célokat tudjunk megfogalmazni, ahhoz gyors lépésekre van szükség, mert minél többet vacakolunk, annál több, jobban kockáztatjuk azt, hogy kellő eszközök lesznek a kezünkben, amelyekkel valóságban tudunk küzdeni majd az éghajlatváltozás ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, nincs utókérdés. Akkor jó, ez érthető, mindenki elégedett. Következő forduló. Dan Jörgensen. Köszönöm, elnök úr. Szeretném Koni Heidegártot üdvözölni. Egy gyümölcsöző együttműködést várok öntől, amennyiben megválasztják biztosnak hogyha megnézi, hogy a kopenhágai találkozó előtt mekkorák voltak az indulatok, mekkorák voltak a célok, akkor, ha ehhez hasonlítjuk az eredményt, akkor ez kudarc volt valóban. És ezt részben el is ismerte, amikor azt mondta, jobb eredményt is elérhettünk volna. De hogyha globális vezetők szeretnénk lenni, akkor tanulnunk kell a hibáinkból is, és önkritikát is kell gyakorolnunk. A két legkomolyabb hiba mi volt a Dán elnökség részéről a Kopenhágai konferencia előtt? Válasz. Hát ez határon átnyúló élmény valóban, hogy itt az embert kérdezgetik Jörgensen úr, hogyha a célokat nézzük Kopenhága előtt, hogyha a nemzetközi folyamatot hagytuk volna a szokásos folyamatában határidő nélkül folyni, akkor talán egyetért velem Jörgensen úr, a dolgok sokkal rosszabbul sültek volna el. Gondolom egyetért. Júniusban, szeptemberben és októberben volt három találkozónk, aztán novemberben is voltak találkozóink. Ezek olyan pontok voltak, ahol definiáltuk, hogy mi történjen a Kopenhágai konferencián. Itt Dánia vezető szerepet játszott. Hogy én mit gondolok, hogy mit tehetünk volna másképp? Akármit is, más eredményt nem hozták volna mert rá lehet mutatni egy-két-három dologra, lehet mondani, ha ezt másképp csináltuk volna, akkor. Nyilván ezt meg lehet tenni, de azok, akik tényleg ott voltak, attól függetlenül, hogy mit értünk el, volt néhány ország, akik a tárgyalások során változtatták meg a stratégiájukat. És a végén úgy döntöttek egyszerre, hogy nem akarják az egészet. Nem mehetek bele a részletekbe, nagyon kevés az időm, de ez az én elemzésem. És tényleg, ha nem lettünk volna ilyen határozottak, akkor talán még többen kiléptek volna az előzetes álláspontjukból. Szeretném önnek egy peskőt ajándékozni, vagy bárkinek, ha talál még egy olyan soros elnökséget, aki többet tett, többet segített a fejlődő országoknak, mint a Dán elnökség. Ha bármi ilyet talál, akkor öné a pesgő. Válasz. Hát, Koni, dolgozni vagyunk, itt nem azért, hogy pesgőzgessünk. Egyetlen hibát egyetlen hibát szeretnék hallani. Nem csak a Dán elnökség hibáját, hanem általában az EU nagy hibáját. Itt például az előbb arról szó esett, hogy nem egy hangon, nem egységesen szólalt fel az Európai Unió. Sárközi urat szeretné elhallgattatni, vagy mit fognak tenni azokról, akik a klímaváltozással kapcsolatban ellentétes nyilatkozatokat tesznek a nemzetközi szintéren. Hmm, ezt a kérdést illetően nem, valószínűleg nem. Hogy mondjanak az emberek más? Nem, nem ez az alapprobléma. Az alapprobléma az, hogy amikor tárgyalás van, jön az amerikai elnök, aztán jön Kína képviselője, India képviselője, akkor lehet, hogy sok európai van a teremben, de ez önmagában nem forgácsolja szét a véleményt, ez előnyt jelenthet, hogyha ugyan arra a dallamra éneklünk. Hát nem hiszem, hogy lenne bárki, aki ennél jobbat tehetett volna le az asztalra. Mindegy, hogy most kié lett volna az egységes hang. Nagyon komolyan bele kell gondolnunk még egyszer, hogy hogy cselekszünk, különben elvesztjük a vezető szerepet a világban, és nem figyelnek ránk, ha ezt nem tesszük. Elnök. Igen, belefolytani az ott sárkezébe. <laughs> Ez a Mission Impossible, azt hiszem, szerintem ezt még Koni sem éri el. Teodoros Kilakákis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony, ami a mainstreaminget illeti. Úgy gondolja-e, hogy éghajlat hatástanulmányokat készít az elkövetkezendő jogszabálya alkotásokra. A költségvetés felülvizsgálatában itt is az éghajlatváltozást figyelembe veszi-e? Azt gondolja-e, hogy fontos, hogy a meglévő ég, éghajlatváltozási jogszabályalkotásoknak a felülvizsgálatát szükséges elvégezni, és ami az energiahatékonysági legjobb gyakorlatokat illeti itt, vajon érdemesek közösségi közbeszerzési szabályokat megvalósítani, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az elkövetkezendő két-három évtizedben ne veszítsünk el annyira sok mm, hasznos területet Dél-Európában. Végezetül a klíma cselekvési pontokat hogyan próbálja mainstreamelni egyéb szakpolitikákban? Válasz. Nos, valószínűleg öt évbe telne, hogy válaszoljak, vagy öt éves tapasztalatomra tekintenek vissza a válaszok, úgyhogy nehéz lesz két percben válaszolni. Nem lehet minden, nem tudom, hogy mindent szükséges-e felülvizsgálni, de már megemlítettem, hogy vannak olyan dolgok, amely, olyan projektek, beruházások, amelyeket az Európai Unió finanszíroz. Hát ezekben teljes mértékben logikus, hogy odafigyeljünk az éghajlatváltozási kérdésekre. Hogyha európai finanszírozás valósul meg, akkor az éghajlattal kapcsolatos tudásunkat alapul kell venni ezeknek a megvalósításában. Az elkövetkezendő évtizedekben nagyon fontos, hogy a megvalósuló eh, beruházásoknál legyen szó útépítésről, vagy más infrastruktúrális beruházásoknál, mivel adófizetői pénzeket költünk el erre, korrektnek kell lenni, világosan használni kell a klíma eh, tudást és tapasztalatot a közlekedési biztossal és más szak, biztosokkal együtt fogunk működni. Ami a jogszabályok felülvizsgálatát illeti specifikus példákat szeretett volna, hát itt lesznek konkrét területek, ahogy mondtam, a közlekedés területén. Aztán említette ön a közbeszerzést. Azt hiszem, hogy a zöld közbeszerzésben sokkal jobbak lehetnénk, mint amilyenek vagyunk. Nagyon sok terület van, ahol a különböző közszférák Európában jobb irányba terelhetnék a piacot, és ezt a lehetőséget nem használjuk ki. Az erdőgazdálkodás nagyon fontos terület, illetve egyéb területek is felmerülnek itt. Potocsnik kollégámmal fogok egyeztetni. Sajnos nem sikerült közös álláspontot elérni az erdőgazdálkodásban, de 15-ös cikkben egy, itt elmaradásunk van, ezt el kell mondanom. Kiegészítő kérdés. Az egyetlen kérdés, amit ön nem válaszolt meg, a többit megválaszolta, ez sokkal fontosabb, ami a támogatásokat illeti, az üzemanyag, illetve tüzelőanyag támogatásokat a foszilis energiaforrásokból. Nos, hatalmas támogatások valósulnak meg foszilis energiaforrásokra, és ez elfogadhatatlan, nincsen megfelelő politikánk erre nemzetközi szinten, mert mi magunk is támogatjuk ezt. Tehát kérdezem, hogy ön mit tervez ennek érdekében? Válasz. Nem gondolom, hogy az üzemanyagokat ö, ö, támogatni kellene, támogatásban kellene részesíteni, ez elhangzott már többször is nem szabad támogatásban részesíteni az üzemanyagokat. Azt gondolom, hogy ez könnyebb mondani, mint megtenni. Természetesen könnyű ezt mondani. El fog tartani egy darabig, főleg a fejlődő országokban, míg elérjük azt, hogy kevésbé legyünk függőek a foszilis tüzelőanyagoktól, és akkor lehet, hogy könnyebb lesz, de lényeg az, hogy fontosnak tartom azt, hogy ezeket nem szabad támogatni. Köszönöm szépen, most pedig az Ipari Bizottság részéről Herbert Royl nagyon-nagyon ravasz volt, és hat nagy kérdésből tíz kicsit csinált, úgyhogy sokan tehetnek föl kérdést az Ipari Bizottságból, tizen. Ez nagyon fontos, hiszen a klímapolitika összefügg az ipari politikával. Először is Benston kollega következik. Først welcome to Brussels. Du har... Köszönöm szépen. Üdvözlöm Brüsszelben. Ön komoly munkát fejtett ki már Dán környezetvédelmi miniszterként és energiaügyi miniszterként is. Az első ilyen volt a világban ön egyébként. És említette ön is, hogy nem sikerült Kopenhágában kötelező célokat megfogalmazni sajnom, sajnos. De ez még nem jelenti azt, hogy a világ most megáll, Kína és más országok jelentős befektetésekkel élnek most, környezetbarát technológiákba ruháznak be, és Európának pedig azon kell lennie, hogy fenntartható energiaellátása legyen és zöld munkahelyekkel segítse a folyamatot. Az Európán kívüli alacsony bérekkel azonban nem tudunk versenyengeni. Tehát meg kell vizsgálni szerintem azt, hogy az európai cégek miért nem képesek, energiaipari cégek új munkahelyeket teremteni, energiaügyi, kutatási, fejlesztés, technológiai területen. Az a véleményem, hogy a kutatásra kell koncentrálnunk, és ha hozzáadott értékekről beszélünk, és a 27 tagállam együttműködéséről, és nem az egyes országok külön erőfeszítéseiről, például a gazdasági válság kapcsán, akkor ez azt is jelenti, hogy ennek az energiaügyi aspektusait is meg kell vizsgálni, és más területeken is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet eredményt elérni, és jobban összefogni az eredmények érdekében, a kutatásban például. Óriási kihívások vannak itt. Ugye, a, és nagy a szakadék, szakadék egy jó ötlet és annak piaci alkalmazások között. Tehát ezeket a szakadékokat és fekete lyukakat kell valahogy betömnünk, kerülnünk. Ez persze csak az érme egyik oldala. Ha megnézzük, hogy mennyi pénzt költünk, és más országok mennyi pénzt költenek a kutatásra, nos, ideértve Kínát is, akkor azt hiszem itt ezen a területen lehetne az együttműködésből, a szinergiákból a legtöbb hasznot kicsikarni. Ha csak a nagy cégekre, a nagy ipari cégekre koncentrálunk, és közben elfelejtjük a közös vállalkozások szerepét az összgazdaság szempontjából, akkor nem jól járunk el. Sokkal szélesebb körben kell felfognunk a kérdést, és rá kell jönnünk arra, hogy hogyan lehet a 30-50 főszolg alkalmazó cégeket is bevonni az innovációba, inspirációt adni nekik, hogyan lehet köztük is megteremteni a bevel gyakorlatok cseréjét, hogy ne kelljen mindenkinek minden alkalommal újra föltalálnia a kereket. Köszönöm szépen, Britta Thompson. Igen, Koni, én is szeretnélek üdvözölni itt Brüsszelben. És ne aggódj, nem gyakorlunk rád nyomást. Az atomerőműveket illetően. Amikor a széndiokszid csökkentésről van szó, illetve a kötelező érvényű célekről, az úgynevezett 20-20-as célokról. Néhányan azt mondják, hogy az energia előállításban a zöld mód nagyon fontos lenne. De figyelembe véve, hogy egy héten vannak a meghallgatások, amikor beszéltünk az ipari és a kutatási jelöltel, mind a ketten azt mondták, hogy széndiokszid kibocsátás csökkentése lehetséges. Ezért aztán bele kell, be kell ruháznunk abba, hogy hogyan állítjuk elő az energiát. Én azt szeretném tudni, hogy te megvétózod-e azt, hogy az atomenergiát arra használják, hogy kiváltsa a széndiokszid kibocsátást. Vagy ellenzed? Válasz. Nem, nem, nem fogom megvétózni ezt. Én azért nem mondok teljesen nemet az atomenergiára. Dániából jövök. Dániában másképp döntöttünk, azt mondtuk, hogy nem akarunk atomenergiát, és um, egy teljesen másfajta úton indultunk el. De már mondtam az ezzel kapcsolatos első válaszomban. Az atomenergia létezik. Biztosítanunk kell, hogy az atomenergia előállításával kapcsolatos biztonság mérvadó legyen. Van már egy teljesen új generációs um, erőmű sorozat, ahol nem olyan sok hulladék keletkezik de a következő öt évben ez is a felelősségem lesz. Nyilván ez alatt az öt év alatt még létezni fognak az atomenergia művek Európában. Hogyha az e területen folyó kutatásról esik szó, nem akarják az emberek, hogy sokat költsünk, de hogyha széndiokszid kibocsátást lehet ezzel csökkenteni. Hát nem hiszem, hogy más fenntartható energiaforrások helyett az atomenergiát kellene előtérbe helyezni. De azért a kutatást itt is fejlesztenünk kell. Köszönöm. Köszönöm, Ivo Belet következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Hédekát asszony, itt ülök. Hollandól fogok föltenni kérdést. Az északi tengerben tervezett energia, offshore energia projekt gerinchálózatával kapcsolatával, kapcsolatban. Ez egy gigantikus projekt, projekt Dánia, Belgium, Nagy-Britannia és hat másik ország vesz ebben részt, ebben a projektben több milliárd dollár értékű projektről van szó. A kérdésem a következő, gondolom támogatni fogja ezt a projektet, de kérdezem, hogy ezt hogyan akarja konkrétan megvalósítani. Késze arra, hogy új Európai Uniós finanszírozási eszközöket javasoljon erre? és a kollégiumon belül ezt megvédje. Másodszor mit gondol arról a ötletről, mely szerint az európai polgárok is közvetlenül részt vehetnének ebben, és nekik is lehetőséget lehetne biztosítani arra, hogy akár pénzügyileg részt vegyenek ebben, sőt, akár osztalékhoz is jussanak ezzel kapcsolatban. Válasz. Ami ez, ezt az energia gerinchálózatot illeti, minél hatékonyabbak a gerinchálózatok, annál jobb. Ugyanúgy érvényes az, hogy minél inkább hatékony az energiaellátásunk, annál jobb. Eh, Dán energiaminiszterként eh, részt vettem valamennyire abban, hogy hogyan lehet rugalmasabbá tenni az energiarendszerünket. Ez elengedhetetlen, hogyha a megújuló energiaforrásokat jobban akarjuk használni, akkor rugalmasabb rendszert kell megvalósítanunk. Azonban, hogy ezt hogyan finanszírozzuk, ennek a részleteiben nem, vagy nem ismerem még ki magam egyelőre, ezt be kell vallanom. Azt hiszem, hogy az energiabiztossal is egyeztetnem kell ebben. Nem fogok hasraütésszerű választ adni erre, inkább tájékozódom előbb. Elnök, köszönöm szépen. A harmadik kérdéskör következik. Jolanta Emilia Hibner következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt asszony. A kopenhágai klímacsúcs során, amelynek az előkészítésében ön részt vett, semmilyen kötelező célokat nem fogalmaztak meg a résztvevők az üvegházgázok csökkentésének mértékére vonatkozóan. főleg a fő panelekben India és Kína akadályozta meg ezt. Képes-e ön arra, hogy a nemzetközi tárgyalások során ö, továbbra is fenntartsa az EU tovább ed- eddigi véleményét, vagy pedig kénytelen lesz flexibilisebb lenni ezen országokkal szemben? És mit tart azokról a kiszivárgott információkról, um, amelyek az üvegház hatással kapcsolatban kiszivárogtak a klímakonferencia kapcsán. Tudom, hogy Petyúri úr, a Nemzetközi Klímaváltozási Panel elnöke komolyan foglalkozott a kérdéssel, de szerintem ennek a panelnek a sikere vagy sikertelenség az én munkámat semmilyen módon nem befolyásolja. 7000 kutató tudja már, hogy van klímaváltozás, és ad tanácsokat ezen a területen. Tehát ez nem vitatható, és folyamatos levél kapcsolatban vagyunk. A fő gazdaságok blokkoló szerepére vonatkozóan pedig azt mondanám el, és másképp látom ezt ön, mint ön. Kopenhága előtt Brazília önként kitűzte, hogy a következő évek várható növekedése ellenére 35-38 százalékos szigorú ö, csökkentési célokat ír elő, és Kína is hajlandó arra, hogy az eddigiekhez képest akár 40-45 százalékos csökkentéseket érjen el bizonyos területeken. De egy ilyen óriási gazdaság számára egy öt éves terv az semmit nem jelent. Egy ekkora országnak húsz években kell gondolkodnia. Tehát biztos, hogy elkötelezettek ezek az országok, csak ilyen rövid távon nem is tudnak, tudhatnak ö, vállalásokat tenni, és Kopenhága megmutatta, hogy hogy ezek az országok nagyon is akarnak az éghajlatváltozás ellen tenni, és otthon tesznek is, csak nem úgy képzelik el ezt, mint mi. Az USA, Brazília, Kína, India, Dél-Afrika, ezek az úgynevezett emerging economies, ezért nem kötelezték el magukat nemzetközi szinten, de ettől még elkötelezettek, és valóban erre figyelemmel kell lennünk, és felelősen tárgyalnunk velük a jövőben is. Pótkérdés. Részben már megkérdeztem ezt, de szeretném konkrétabban tudni, hogy a kiszivárgott adatok alapján, amelyet a kutatói ágazatból kiszivárogtattak, hajlandó-e új alapokra helyezni konferenciát, egy következő konferenciát? Ez legyen a tudósok dolga, a kutatók dolga. Nekünk politikusként két alternatívánk van. Oda kell hallgatnunk azokra a hangokra is, amelyek azt mondják, hogyha ha nem lépünk, akkor nagyon nagy kockázatot rovunk a következő generációkra. Ez az egyik alternatíva. A másik pedig az, mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy 20-30 év múlva majd a tudósok is mindent másképp látnak majd, és majd kezelik a kérdést akkor. E kettő között biztos, hogy a hatékony technológiák fejlesztése, másoktól való energiafüggőség csökkentése, független attól, hogy hiszünk-e az előjelzésekben vagy nem, szkeptikusok vagyunk, ezek biztos, hogy működő intézkedések. Az akkori világ 9 milliárd lakosa szempontjából. on a tout à l'heure. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony mondja Pragnyó képviselő. Most éppen arról tájékoztattak, hogy a kopenhágai csúcs kudarca után a közvélemény eléggé kritikus volt, és a közvélemény itt egy kicsit változott. És hosszú távon a legnagyobb árat fizethetjük ezért a kudarcért nagyon sokan nagyon nagy terhet kell, hogy viseljenek a gazdasági válságban jelen pillanatban. Azt hiszem, hogy vissza kell állítanunk a bizalmat valahogyan. Ami a mexikói konferenciót illeti Európa, Európának vezető szerepet kell játszani, egységesen kell fellépnie, és olyan javaslatokkal kell fellépnie, amelyeket finanszírozni is tud. Most ön, most arról van szó, hogy megerősítsük az ön jelölését, hogy ön vezető szerepet játszon ebben a témában az, a bizottságon belül, és ön mit tenne annak érdekében, hogy, az, hogy a bizalmat visszaállítsuk? Ön milyen intézkedéseket fog, foganatosítana ezzel kapcsolatban? Ön szerint esetleg be lehet-e vezetni például egy zöld adót, vagy egy bizonyos adót olyan élelmiszer importokra, amelyek olyan országokból érkeznek, ahol nem veszik figyelembe ezeket a környezetvédelmi feltételeket. Ön milyen terveket dédelget ezzel kapcsolatban? Válasz, megértem az aggodalmat, a közvélemény nagyon-nagyon érzékeny, nem sikerült a az eredeti célokat elérni Kopenhágában, de hogy tudjuk az embereket érdekelté tenni, a közvélemény érdeklődését fenntartani, és elérni azt, hogy ne ők fizessék meg egyedül az árát ennek, és közben még gazdasági válságban is vagyunk. Azt gondolom, hogy itt arra kell koncentrálnunk, hogy valahogy ki kell kerülnünk ebből a gazdasági válságból, és hogyha ez sikerül, akkor munkahelyeket teremthetünk, olyan munkahelyeket, amelyekkel kompenzálhatjuk azokat, amelyek elvesztek a gazdasági válságban. Úgyhogy mindenképpen meg kell értetni az emberekkel, hogy nem növekedés ellenes programra van szükség, hanem intelligensebb növekedési programra. Ami a karbonadót illeti, nagyon sok több tagállamban van ilyen, olyan területeken, amelyek nem vonatko- amelyekre nem vonatkozik a kereskedelem, de én azt gondolom, hogy nem szabad eh, úgy eh, eljárni, hogy nagy nehezen eh, elérjük a nemzetközi egyezményt, például Mexikóban, és aztán ezek után ne fogadjunk el olyan intézkedéseket, amelyek ennek a végrehajtását erősítik. És hogyha megnézzük az e, Egyesült Államoknak a e, kongresszusát, elfogadtak egy e, szénkereskedelmi rendszert, Japán is tervezi ezt jövő évre, Ausztrália, az Ausztrál parlamentben ezen, ezért harcolnak, Új-Zélandban is azt mondták, hogy lesz szénkereskedelmi rendszer. Tehát ez szerintem a leghatékonyabb mód. Az európai üzleti világ is ezt támogatta, és Európa is ezt támogatta a többi eszközzel szemben, mert ez, ez ad megfelelő ösztönzőket. Azt hiszem, hogy nem lenne jó időzítés most, hogyha most adók felé fordulunk akkor, akkor kellene az adók felé fordulni, hogyha nem tudjuk tényleg elérni azokat a célokat, amelyek már éppen elérhető távolságban vannak. Nos, tehát hangzik a kiegészítő kérdést. Kérdés, igen, a e, szén széndiokszid kibocsátás valóban veszélyezteti az európai ipar versenyképességét is, és ez nagyon sok munka, és ez nagyon sok munkahelyet is veszélyeztethet. Választ nem igazán jól értettem a tolmácsolásból az önkérdését, talán meg lehetne megismételni. Nos, ön azt mondta, hogy az aggodalmaink központi részét képezi az úgynevezett carbon leakage, amikor azonban megnézzük a kopenhágai csúcs találkozót és annak az eredményét, felmerül az igazságosság kérdése. Az embereket, a munkavállalókat valamilyen, valamilyen perspektívával kell ellátni. Nem szabad ellenük dolgozni. Válasz. Én megértem a carbon leakage kapcsolatos aggodalmakat, azonban el kell mondanom azt is, hogyha túlságosan megijedünk, akkor akkor ez valóban katasztrófába torkolhat, ami a foglalkoztatást illeti és a munkahelyteremtést illeti. Olyan nagy a verseny ugyanis. Lehet munkahelyeket teremteni, és kell is. Hadd mondjak példát. Dániában 2008-ban ez volt a válság előtti utolsó idézőben normális év, az energiahatékonyság és a megújuló, energi, eh, megújuló eh, energiatermékeknek az exportja 19%-kal növekedett. Tehát ezért gondolom én azt, hogy nálunk nem olyan nehéz az embereket meggyőzni arról, hogyha jó irányba haladunk, ha jól csináljuk ezt, akkor munkahelyeket is teremtünk. Az export növekedik, ezzel bevételre teszünk szert, ezzel a jólét növekszik, tehát annyi a kérdés, hogy helyesen csináljuk. A következő kérdés Szirpa Pietikenen képviselő teszi fel. You quite, uh, rightly, um... Teljes mértékben igaza van, zöld növekedésre van szükségünk. Segítenünk kell az iparnak abban, hogy változhasson, hogy a jövőben versenyképes legyen. Egyébként én nem annyira félek a szén szivárgástól, a carbon leakage-től, mert az ipar általában dolgozik ezen, de attól tartok, hogy nem segítünk nekik, hogy a lehető leggyorsabban és legprofitábilisabban ezt elérjék. Ön is rámutatott. Gyorsan kell lépnünk. Tudja, a trükk az, hogyan kockáztathatjuk azt, hogy most, hogy van a 20-20-as stratégia, túl sokat beszélünk a zöldesítésről. Pedig az eszközökről kellene beszélnünk, a hatékony eszközökről. Fentarthatóbb, hatékony energia és nyersanyag felhasználásra van szükségünk. Hogyan kívánja ezt biztosítani? És a klímabiztossággá tevésben mi az ön elképzelése? Válasz. Én úgy gondolom, hogy az emissziós kereskedelmi rendszer egy nagyon jó eszköz, mert nagyon sokat kell fizetni annak, aki nem elég hatékony. Így aztán ez nagyon ösztönzi az embereket arra, hogy átgondolják, mit változtathatnak a jövőben. Egyébként ez az érték, amit kijelölünk 50 különböző érték, amely az ipar 80%-át lefedi. Ezt remélem, hogy nem csak teherként látják majd, hanem ösztönzéként is, hogy hogyan lehet a lehető legjobb módon lépni. Már többször mondtam, jótten az iparnak és az üzletnek, hogyha fókuszáltabbák lennénk a kutatás és a projektfejlesztés területén, az oktatás területén. Néhány évvel ezelőtt az európaiak azt mondták, mindig mi leszünk azok, akik tervezik a termékeket, Kína gyártja majd le, mi maradunk az innovációs erő Európában. Hát most már ebben egyáltalán nem vagyok biztos, sőt, a jövőre nézve meg aztán végképp nem úgy, hogy a vállalkozásokat fejlesztenünk kell, az újításokat, ezeknek az embereknek ösztönzőket kell nyújtanunk, és az oktatásnak is lépést kell tartani ezzel a folyamattal. Tehát van még mit tennünk. Egyébként azt gondolom, hogy az Európai Unióban valahogy nem működik a legjobb gyakorlatok cseréje. Néhány évvel ezelőtt Dániában az egyik cég azt mondta, nem beszélhetünk arról, hogy ki a vezető erő egy szektorban. Nem, mert akkor az ellenfeleinkkel kellene leülni egy asztalhoz. Most meg már tudják, hogy le kell ülniük a tárgyalóasztalhoz ahhoz, hogy versenyképesek legyenek a külső piacokkal szemben. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk a jó gyakorlatokból és egymástól. Rövid kérdés. Igen, konkrétabban. az ökodizájnt támogatja-e minden egyes termék esetén, és mi a helyzet a szénszámlálással az egyes üzemeknél cégéknél. Az öko-design direktíva nagyon jó direktíva, sajnos nem olyan gyorsan mutatja a hatása, mint szerettük volna. Dán miniszterként azt tapasztalom, hogyha amikor fél évente visszalátogatok Dániába, és azt kérdezem, na, mennyit tudtunk le ebből? Hát elég lassan haladnak, de azért végeredményben ez egy nagyon hatékony eszköz. Úgyhogy nem tudom, hogy ma még a korlátai annak, hogy mi érhető el ezen a területen, de ez egy olyan eszköz, ami nagyon józan, jó normák megszabása. A normák megszabása egyébként nagyon jó eszköz Európában. Például az elektromos személyi gépkocsik esetében. Igen, persze lesz versenytársunk, de ha csak egy kicsit összehangoljuk a normáinkat, ahelyett, hogy arra pocsékoljuk az energiánkat, hogy párhuzamosan fejlesztünk egymás ellen. Elnök, köszönöm. Most pedig a közlekedési szakbizottságtól Ville Itele. Puheenjohtaja, Köszönöm szépen elnök úr a szót. Az kérdésem a hajózással kapcsolatos. Minden közlekedés politikai döntés környezetpolitikai is egyben, és nemrégiben döntés született, hogy 0,5 és 0,9 közé kell csökkenteni a kén kibocsátást a hajózásban. De ez nem minden országban egységesen kötelező, és ez a földközi tengeren és a balti tengeren a kereskedelmet torzítja, és mit kíván ön annak érdekében tenni, hogy ha ilyen szabályozás született, akkor azt valamennyi tagállam végrehajtsa, és ne történjen versenytorzulás? Úgy gondolom, hogyha ö, ez ilyen szabályozás született az IMO-ban, akkor ennek csak örülhetünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hajózási, hajózásra vonatkozó szabályok valóban az IMO-tól induljanak ki a Nemzetközi Tengerészeti Hatóságtól, de ezeknek az eltültetése tudom, hogy nagyon lassú. Régóta együttműködöm velük, és én is azt szerettem volna, hogy a kopenhágai csúcs például megegyezést hoz arról, hogy a tengeri hajózás és a légiközlekedés ügyében egységesen lépünk föl nemzetközi szervezetekkel, örülnék én is annak, hogyha az IMO döntene a hajózásra vonatkozó kérdésekben, és mi csak átvennénk ezeket egységesen. És megtörténne ez a végrehajtási lépés. Ez persze a hajózási ágazat felelőssége is, sajnos néha egy-egy ágazatot úgy kell kényszeríteni arra, hogy modernizáljon, pedig ez a saját érdeke lenne, és válság idején még meg is érthető, hogy hajózó cégek, hajóépítők leálltak az innovációval, mert nem tudják, hogy mi történik majd, és sem gazdaságilag, sem környezeti értelemben nem látnak a jövőbe. Pótkérdés. A Balti-tengeren az a helyzet, hogy mivel az oroszok nem tartják be az IMO ö, szabályait, nem is ratifikálták az egyezményt, ezért versenyelőnybe kerülnek az európai cégekkel szemben, és ráadásul környezetszennyezést is végeznek. Mit fog ön tenni annak érdekében, hogy a közlekedéspolitika és a környezetpolitika nagyobb összhangban legyen egymással, különösen Oroszország tekintetében? Egyetértek azzal, hogy, hogy itt a, a Balti tengeren ez súlyos probléma. Már látszik jele annak, hogy az orosz fél hajlandó konszenzusra, illetve hát konszenzusra nem is, de koncesszióra, tehát bizonyos engedményekre. Medvegyev elnök úr felkarolta a környezetvédelmi témát, teljesen váratlanul és még szokatlan módon az orosz vezetőségtől, és az EU-orosz tárgyalások során biztos, hogy ezt mi majd tematizálni fogjuk. Köszönöm. A negyedik kör következik. Krista Klász kezdi a kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hidegárd asszony, itt vagyok, a másik oldalon. A kopenhágai konferencia nem a várt eredményeket hozta. Európában azonban nagyra törő célokat jelöltünk ki és az emissziós kereskedelemre is igaz ez, az ezt illető direktívára is. Ezt az irányelvet a nemzetközi er- szerződésekhez kellene igazítani. Ön is szükségesnek tartja ezt, hogy a direktívát ehhez igazítsuk, és milyen következtetéseket von le azután, hogy a kopenhágai tárgyalások kudarcot vallottak. Ön szerint a 10-es B vagy a 28-as cikk szerint módosítani kellene az irányelvet? Ezen kívül említette a benchmarkokat, hogyha kijelöljük az átlag teljesítmény alapján a benchmarkokat, akkor hogyan akarja azt biztosítani, hogy száz százalékig meg megkaphassák az engedélyeztetést a valóban kibocsátásmentes cégek ingyen. Válasz. Nem hiszem, hogy az irányelven változtatni kellene a kopenhágai tárgyások miatt. De szerintem nagyon jó fejlemények lesznek az ETS rendszerben. Az Európai Parlament és néhány miniszter az elmúlt hónapokban az elmúlt egy év során tárgyaltak az amerikai kongresszus képviselőivel, és megpróbálták megérteni azt is, hogy az amerikai rendszer hogy alakul majd. Tehát szerintem voltak sikerek, persze voltak visszalépések is, de eddig sikereket értünk el, és áthidalhatjuk az amerikai rendszer felé a saját rendszerünket, és akkor egy nemzetközi árat jelölhetünk ki a szénre, ami a benchmarkokat illeti. Amikor kijelölünk egy jobb mutatót. Nem, nem hiszem, hogy száz százalékig vissza lehetne téríteni a cégek, vállalkozások költségét. ha ezt kérdezte. De ezt önállóan kell elérniük. Ich möchte noch ein bisschen überleiten. Jó, csak egy átvezető kérdés. A benchmarkokat ki lehet jelölni, de a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban az élelmiszer termelés is be akarta vonni. Ezt hogy szeretné elérni? Egyik oldalról a növények felszívják a széndiokszidot, vagy fel, elszívják az oxigént, tehát akkor hogy, hogy lehet kijelölni a széndiokszid kibocsátási értékeket, és az élelmiszer termelés hogy lehetne ezt is a mérlegbe dobni? Well, this is an extremely... Válasz. Ez egy nagyon technikai kérdés, hogy hogy lehetne pontosan mérni. De vannak a mérésnek specifikus módjai, például a mezőgazdasági kibocsátású széndiokszid kibocsátás. Aztán van az úgynevezett zöld növekedési tervünk a mezőgazdaságra nézve. Hogyha szabályok léteznek arra, hogy mikor takarítják be a terményt, mikor trágyázzák a földöt, ezekre mind vannak szabályok és a tudomány majd megadja a mutatókat, hogy mi a legjobb gyakorlat a klímaváltozás megakadályozza szempontjából. Tehát erre vannak eszközök, hogy ez hogyan mérhető, és azt hiszem, hogy fel kellene használnunk ezeket a módszereket, és pontosabban ki kell dolgoznunk még itt, hogy az EU mit fog tenni. bár azt hiszem, hogy Dánia és Portugália, ha él még csak azzal a módszerrel, hogy a vetőmagot a földben tartják. Köszönöm, Linda McEwen következik. Kijelölt biztos asszony, én is a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Ön beszélt a közlekedésről és a közlekedés kibocsátásának a növekedéséről, beszélt a tengeri területről, az irányelvről. Az irányelvben 2014-re azt vállaljuk, hogy a tengeri közlekedéssel kapcsolatban valamit kijelölünk, valamilyen célt kijelölünk, hogyha nincs nemzetközi megegyezés. Ami a közúti közlekedést illeti az ETS-ben, ez, ez az ETS erre vonatkozik-e? Az, az Egyesült Államokban van egy olyan rendszer, amely szerint ezt külön megadóztatottják. Az Ausztrál rendszert is érdemes, érdemes megvizsgálni. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság megvizsgálna a különböző gyakorlatokat, az ETS-nek a kiterjesztését. Válasz, ami a 2011-es tengeri szabályozási határidőt illeti, ezt fontosnak tartom, és ezért mondtam el, hogy ez nagyon fontos az IMO számára is világosá tettük, hogy megy az idő, gyorsan kell cselekedni, lépni kell. Nem igazán látom azt, hogy miért kell ezt kifejezetten európai szinten megvalósítani, lehet ez nemzetközi szinten is, a, a hajózás nagyon nemzetközi eh, terület, úgyhogy sokkal jobb lenne, azt gondolom, hogyha az IMO végezné el ezt a munkát. És gyorsan kell ezt a munkát elvégezniük. Ismerem a vitát az a kapcsolatban, hogy az ETS, ETS-t kiterjesszük-e bizonyos ágazatokra. Ismerem ezt a vitát, hallottam erről. Érdekes kérdés ez, azonban ezzel kapcsolatban végig kell gondolnunk azt is, hogy mit jelent ez, mit érhetünk ezzel el a különböző ágazatokban. Ugyanis az éghajlat és energiacsomagot megvizsgálva, ugye a nemzeti állami szinten az ETS-en kívül van a közlekedés ágazata. Tehát meg kell nézni ezt, hogy a többi, a többi ország, Európán kívüli ország hogyan cselekszik. Náluk is van egy ETS rendszer és egy nem ETS rendszer. 2012 után ez egy európai szintre emelt kérdés lesz, addig a tagállamok a nemzeti terveket készítik el. Tudom, hogy nem tudunk szembenézni a kihívásokkal, hogyha a közlekedést nem tesszük hatékonyabbá európai szinten kiegészítés. Az ETS az ipar számára egy bizonyos mitigáció, de mindenkinek a vállalásait teljesítenie kell. Amit én Potocsnik úrtól kérdeztem, az az volt, hogy ő személy szerint a saját életstílusában mit változtatna meg annak érdekében, hogy elérje a klímacélokat. Egy percbe kérjük a választ, mondja az elnök. Válasz. Hát eh, klímaminiszterként, vagy klíma biztos jelöltként eh, ez a legnehezebb kérdés. Hát tudjuk, hogy például sokat repülök. Én ugyan fizetek érte kompenzációt, de akkor is sokat repülök. Nálunk, a mi családunk, és nagyon sok család tesz a klímaváltozás ellen, szépen lassan előrelépve. Nagyon-nagyon régi autónk volt, ehelyett újat kellett vásárolnunk, ezt A kategóriás autót vásároltunk, energiahatékony autót. Ezek egyszerű kérdések, szigeteltük a házunkat decemberben, a COP konferencia alatt kicseréltük a, a nyilászárokat, energiahatékonyabb nyilászárokra, háztartási képek vásárlása során az energia címkét figyelembe kell venni. Ilyen kérdések, ez, ez, ez nem agysebészet. Ez, ez nagyon egyszerű, ezek egyszerű lépések, bárki lehet, viselkedhet tudatosabban ezen a területen. Köszönöm szépen. Ez a kérdés azt gondolom, hogy föl fog még merülni, mondja az elnök, de most Boguslav Szonik következik. Stő. Je suis là. Itt vagyok. Közel-Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában az energia 90%-át szénből állítják elő, és ezt nem lehet az egyik napról a másikra megváltoztatni, mert ez óriási szociális problémákkal járna, és az ipart is tönkretenni. Elfogadja -e azt, hogy a klímaváltozás elleni harc költségeit igazságosan kell elosztani a tehervállalók között, és hogyan lehet garantálni ön szerint egy ilyen igazságos teherviselést. És mit tud ön nekünk mondani a tiszta színalapú technológiákról? Ön szerint mikor lehet ezeket majd bevezetni ipari méretekben is? Jelenleg Európában nyilvánvalóan nem olyan a rendszer, hogy mindenhol ugyanannyi lenne az energia ára. De az éghajlatcsomag kapcsán van már egyesség arra vonatkozóan, hogy kompenzálni, az új tag, kompenzálni kell az új tagállamokat, főleg azokat, amelyek szén függőek, azért, hogy az átállásuk könnyebb legyen. Tehát már elkezdődött valami annak érdekében, hogy a költségeket igazságosabban osszuk el az országok és a polgárok között meggyőződésem, hogy a, a szén még jó ideig megmarad energiaforrásként a világban, és ezért fontos a tiszta szén technológiákról beszélni, de ezek is csak hosszú távon fognak kialakulni, és csak hosszú távon lesznek kielegítőek. Még az ilyen technológiák is széndiokszid kibocsátással járnak nyilvánvalóan, de nyilván ez is egy olyan irány, amelyen gondolkodni kell, hiszen ha a szén megmarad hosszú távon, akkor nyilvánvaló, hogy csak tiszta technológiákkal szabad azt alkalmazni. Az energiaellátás biztonsága szempontjából pedig, ha függetlenek akarunk lenni a foszilis energiahordozóktól, akkor ez is egy fontos aspektus nyilván. Én csak e, Nem tudom, hogy pontosan értettem -e önt, ön azt mondta, ha jól értettem, hogy a jövőben akkor a tiszta szén technológiát is, is meg kell szüntetni, vagy legalábbis erre utalt. Nem. Azt mondtam, hogy sokáig élnünk kell még a szénnel. Biztos vagyok benne, hogy Európában is ez lesz még a helyzet. Azt akartam csak mondani, hogy a nagyon hosszú távlati tervek között, és ez nem a következő öt év során fog megtörténni, én örülnék annak, hogyha összességében már alacsony színkibácsátású társadalmakról beszélhetnénk, és akár, mondom, nagyon hosszú távon van szó, teljesen megszabadulhatnánk a foszilis energiahordozóktól. De mondom, ez egy nagyon hosszú távú célkütűzés, de az emberiség nagyon jó az új technológia kialakításában, az átmenetképpen elfogadható a tiszta szén technológia is. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném köszönet, köszönteni Hedegárt asszonyt. Nagyon jó, hogy ezt az álláspontot képviselni, bár szeretném, hogyha a Dán elnökség kopenhágai hibáiba jobban belegondolna. Most pedig görögül tenném fel a kérdésemet. Hogyan fogja az garantálni, hogy a természetes ökoszisztémák, amelyek a természetes felszívói és szénraktárok a Földön, megvédésre kerüljenek. Ezen kívül hogyan fogja megvalósítani a föld, az erdők, az óceánok és a vizek védelmére. Hiszen ezekre nem csak az Európai Uniónak, hanem az egész nemzetközi közösségnek szüksége van. Uh, we already stressed it a bit with the things. Már hangsúlyoztuk, hogy lehet földművelési módokat, erdészeti módszereket alkalmazni. Összehangolt álláspontra lenne szükség Európában. Eddig nincs ilyen. Vannak irányvonalak, de eltérnek egymástól, nem is fenntarthatóak. Nem tudjuk, hogy az állandóság kritérium legyen-e például az erdészetben Úgyhogy itt még tennünk kell. Potocsnik kollégám, majd szeretnék majd együttműködni, ha én leszek a biztos, hogy a habitátot védjem. Például a víz keretcsomag. Ez egy fantasztikus eszköz arra, hogy a természetvédelmi politikákban is figyelembe vegyük az éghajlat változás hatásait. A vízzel kapcsolatos keretcsomagban minden egyes tagállamnak vannak tennivalói, és az egyik legfontosabb a talajvédelem, a habitát védelem. És ezeket előírja a keretegyezmény a vízről. Az elmúlt öt évben az EU nagyon fontos irányelveket kezdett meg Dimas úr kezdeményezésére, Dimasur munkája alatt, de most a megvalósításukon kellene dolgoznunk, hogy megfeleljünk a kitűzött céloknak, hogy ezek fenntarthatóak legyenek. milyen intézkedéseket akar tenni annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a trópusi erdők védelme nem egyszerűen egy ellensúly lesz a káros gázok kibocsátására, hanem valóságos oszlopa lesz a klímaváltozás elleni pincé, ö, pilléreknek. Ezt európai szinten akarja megvalósítani a csökkentéseket, az elkötelezettségeket, és ha igen, akkor ezt hogyan akarja elérni? válasz. A trópusi erdőkről való kérdés, hogy ne csak egyszerűen ellensúlyként szolgáljanak. Szerintem nemzetközi szerződés részeként egyértelműre kell tenni, például, hogy ne duplászámoljuk az értékeket, hogy megkapjuk a pénzünkért az elvárható értékeket, tulajdonképpen azt, hogy olyan ertészeti intézkedéseket és gyakorlatokat vezessünk be, amelyek éghajlat barátok. De ez a magában nem elég, kiegészítő lépéseket is kell tenni az erdővédelem területén annak érdekében, hogy az erőfeszítéseinknek részét képezze. Egyébként ez egy nagyon nehéz kérdés a nemzetközi tárgyalásokon is az volt, de azt gondolom, hogy egy olyan pont, ahol a lehető legelőrébb haladtunk hogy a fejlődő országokban azoknak a gazdások, gazdáknak fizethessünk, akik vállalják, hogy megvédik a trópusi erdőket, ahelyett, hogy kiírtanák a fákat, és így megőrizhetjük az erdőinket. Ezek nagyon érdekes opciók egyébként, és az észak-dél ellensúlyát is tiszteletben tartja. Köszönöm, Kathleen um, uh, welcome, Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm miniszterasszonyt. el kell mondanom, hogy ön engem meggyőzött, meggyőzött arról, hogy kompetens, meggyőzött arról, hogy elkötelezett. Azonban vannak bizonyos kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a kompetenciájában vajon nem lesz-e ön minden hatalom nélküli biztos nem kerül-e arra sor, hogy azok, akiknek más kompetenciái vannak, majd túl nagy nyomást helyeznek önre, például az energiabiztos. Aztán a Britta Thompson által feltett kérdésre adott válaszára is utalok az atomenergiával kapcsolatban. Ön itt bizonyos tekintetben elhatárolódik ettől a kérdéstől, de ön az, akinek lehetősége lesz arra, hogy a különböző területekre rendelkezésre álló eszközöket kihasználja és úgy gondolom, hogy tényleg lehetséges ezen a területen a foszilis energiaforrásokat figyelembe venni, és ezeket az eszközöket. Nos, olyan irányba haladunk, nagyon fontos, hogy olyan irányba haladjunk, amely az energia éghajlatváltozás ellen hat. Elmondtam azt, hogy a foszilis energiaforrások még jó ideig velünk lesznek. Kérdés, ugye Indonéziában például más a helyzet, szociális politikai kérdéseket is felvette eh, az energiapolitika. Eh, de most eh, nekünk Európára kell koncentrálnunk, és mi nem támogathatjuk a foszilis energiaforrásokat az európai politikában. Igaza van, Az a főigazgatóság, amely én hozzám fog tartozni, ez a főigazgatóság nem lesz annyira könnyű helyzetben. Nem leszünk olyan könnyű helyzetben ennek az összeállításakor és a munkavégzéskor. Egy kicsit én magam is bizonytalan vagyok, hogy, hogy merre halad ez majd. A ma délelőtti vita is azt mutatta, hogy nagyon sok értek felmerül itt, e, e, és az éghajlatváltozás bárhova tartozhat, lehet ez közlekedés, energia, kutatás, e, és más területekbe is beletartozik az, az éghajlatváltozás. Tehát nagyon sok mindent kell itt összehozni, egy tető alá hozni. És tudjuk, hogy ez, ez szinte lehetetlen, ezért fontos a mainstreaming. Nagyon fontos az, hogy legyenek eszközök, amelyekkel végre lehet hajtani a mainstreaminget. És az is teljesen világos, hogy ha ez a bizottság azt mondja, hogy nagyon fontos prioritásnak tekintjük az éghajlatváltozás elleni, elleni harcot, harcot, és az éghajlatpolitikát mainstreamelni akarjuk, mint ahogy ezt az összes pozíciós papír nem hivatalos anyag világossá teszi, akkor az is világos, hogy ehhez forrásokra van szükség, hogy megfelelhessük ennek a feladatnak. Köszönöm szépen. Éjjelita Korolá következik a következő kérdéssel. Tisztelt biztos erőlt asszony elmondta, hogy ön hisz az EU ETS rendszerben és még robusztabb rendszerek felépítésében érdekelt. Szeretném, hogyha a konkrét példákkal alátámasztani, hogy hogyan lehet az ITS-t összekapcsolni más programokkal. Úgy tudjuk, hogy a kedvezmények, pénzügyi lehetőségek korlátozottak. Szeretnénk tudni konkrétan, mennyi pénz van ebben a programban az USA és az EU között, pedig hol tart a minimális díjról szóló vita, Ugye Európában nincs ilyen jellegű szabályozás. Hogyan látja elképzelhetőnek a két rendszer összehangolását? As far as I understood, the, the techniques of the... Amennyire én ismerem a helyzetet, nem kell, hogy pont ugyanolyan kvóták érvényesüljenek a két rendszerben ahhoz, hogy működjenek. De egy nagy előny származhat abból, hogyha sikerül egy közös normát megalkotnunk, ez az európai hozzáállás egyébként általában, akkor ebből globális norma lehet, és így másokra is érvényes. Tehát először az európai rendszer kell összekapcsolni az amerikaival, amely most van kialakulóban, és utána pedig ezzel gyakorlatilag garantáltuk magunk számára, hogy ez inspirációt ad majd más szereplők Japán, Ausztrália, Új-Zéland számára, és a mi elképzelésünk terjed el. Úgy kell ezt látni, hogy globális rendszer van, és a, végül kialakulhat igenis a szénnek egy globális ára, egy globális piaca. A legjobb az lenne persze, hogyha Európában Európán belül nem kéne azzal küzdenünk, hogy 27 különböző fórumon, piacon, tőzsdén adják, veszik a szenet, hanem Európa egy egységes egységet képviselne, és egységesebben tudnánk fellépni. Tehát ön attól tart, hogy a tőzsdéken olyan mértékű lehet a spekuláció, ugye a hedge fundok révén, hogy azok kiveszik a kezünkből a mozgás teret, tehát a biztonságát is tervezni kell a rendszernek. Valóban ez komoly kihívás. Fiona Hall a következő kérdés feltevője. Point. Pontosan ezzel kapcsolatban akartam én is kérdezni. Yes. Um, the... A kereskedelmi rendszerben, a kibocsátási rendszerben ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz egy stabil árra van szükség, amely nem ingadozik a szén esetében. De itt volt a gazdasági válság és más okoknál fogva is, a szén ára ingadozik és gyenge. Ön lecsökkentené-e minimumra a szén árát? Válasz. Hát ez nagy kérdés volt a nemzetközi tárgyalásokon, és Európában is nagyon sok szó esik erről, például az USA-ban is. Én kétlem, hogy ez segítene annak elérésében, amit kitűztünk célul. Hogy miért? Hogyha minimumra csökkentjük a szénárát, akkor hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a következő periódusban nem a legmagasabb ára lenne szükség. Hogyha van egy tervezett rendszer, az üzleti élet azt mondja, jaj, de jó lenne, hogyha minimum árat szabnának meg. De ne felejtsük el, hogyha jól értem, ha jól tudom, 10 és 25 euró között ingadozott a szén ára. Hogyha ezt összehasonlítjuk kőolaj ingadozással, hát akkor nem is olyan nagy ez az ingadozás. Úgyhogy szerintem sokkal fontosabb az, hogy ne túl sok juttatást adjunk. Talán ettől működik majd a piac. Nagyon nagy komplikációk lehetnek. Először lecsökkentjük minimumra az árat, aztán kiadjuk az engedélyeket, hogy ki vásárolhatja, meg ki nem. Hát, nagyon sok minden összefügg a rugalmassággal és az előre megjósolhatósággal. De aztán később majd ugyanezek az emberek visszajönnek, és azt mondják, most már nem minimum, hanem maximum árat akarunk. Hát ha ez így ingadozik, akkor hogyan működhetne a piac? Az árak csökkennek a válság idején. Ez kiszámítható dolog, így működnek a piacok. Nincs kereslet, csökken az ár. Úgyhogy legyünk nagyon óvatosak az engedélyekkel. Elnök, akkor bízunk a piacra a dolgot, majd működik. Maria de Grassa Carvalho. Maria designada. Biztos jelölt asszony, a kutatás, a fejlesztés, az innováció, az a környezetbarát energia tekintetében alapvető jelentőségű a klímaváltozás elleni harcban. Európa nagyon sokat ruház be az energia kutatásba, de még mindig kevesebbet, mint a 80-as években. Hogyan szeretné elérni azt, hogy a pénzügyi terv felülvizsgálata során ez a terület prioritást kapjon. Hogyan fogja az európai ipart támogatni ezen a területen? Éppen az intelligens hálózatok, az a napenergia, a hidrogéncellák és egyéb új technológiák területén. A széndiokszid kibocsátást hogyan kívánják csökkenteni a városokban? intelligensebb hálózatok, átszervezés a közlekedésben, hogyan szeretné ezeket a különböző intézkedéseket összekötni, hogyan szeretné a megújuló energiaforrások felhasználását támogatni a kis erőművekben. A kutat, kutatásokról beszélt, illetve az épületek energiafelhasználásáról? kérdezi a biztos jelölt. Rendben, válasz. Nagyon fontos a, a pénzügyi tervel kapcsolatban, a felülvizsgálattal kapcsolatban nagyon fontos az, hogy a prioritások ebben a pénzügyi tervben megfeleljenek a politikai prioritásainknak. Nem folytatódhat az elkövetkezendő öt évben a pénzügyi tervezés úgy, mint ahogy ez az előző öt évben volt, mert ez azt jelenteni, hogy nincsenek új ötleteink merésznek kell lennünk, és máshogy új módon kell csinálnunk a dolgokat. Teljesen világos az is, hogy a legutóbbi években kicsit megváltozott a helyzet, és most, most ezért megint kezd a, a kutatásban való beruházás növekedni és az konjunktúra programnak is volt ezzel kapcsolatos prioritása. A hosszú távú trend azonban az volt, ebben igaza van, a kutatás egyre csökkent ezen a területen, és ez nem igazán bölcs politika, hogyha itt akarjuk megvetni a lábunkat. Már pedig Európa vezető szerepet játszik itt, és ezért prioritásnak kell tekinteni a jövőben is ezt a területet hogyha megnézzük a mezőgazdaság finanszírozást, ezeket a mezőgazdasági alapokat ott is a kutatásra, az új technológiákra több pénzt kell fordítani. Biomassa, biogáz, kiváló eredményeket lehet elérni erről, és nem kell minden egyes tagállamra várni, hogy mindegyik külön-külön megtalálja a lehetőségeket erre, hanem együtt csináljuk együtt, szélesebb skálán, szélesebb alapokon. Ez az a terület, azt gondolom, ahol sikerülhet előrelépni, és az Európai Bizottságon belül is ezért fogok harcolni. És hogyha megfelelek ezen a meghallgatáson, és valóban kineveznek biztosnak, akkor az egyik első ülést a kutatási biztossal fogom, együtt fogom összehívni, mert szeretnék vele együttműködni, és vele szeretnék nagyobb hangsúlyt adni ennek a területnek. Köszönöm mondja az elnök. Elked Raui képviselő következik a közlekedési bizottságtól. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Ön már többször is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az éghajlat változási témában a széndiokszid kibocsátás, és ebben a közlekedés, és nagyon nehéz itt a közlekedést ebbe bevonni. De nekem az a benyomásom, hogy nagyon alapvető és nagyon ambiciózus célkitűzésekre van szükség ahhoz, hogy itt előrelépjünk többre van szükség, mint amit eddig elérhettünk, vagy amit eddig terveztünk a tehergépjárművek kibocsátásával kapcsolatban. Ez e, jelen formájában nem elég. Ami a közlekedési klímacsomagot illeti, milyen ütemtervet tervez itt, konkrétan el tudja mondani, hogy milyen gondolatai vannak ezzel kapcsolatban, mi lesz ennek a sorsa, ennek a közlekedési klímacsomagnak? Szeretne kötelező, szeretne -e kötelező érvényű célokat meghatározni, és ha igen, hogyan? Válasz. Az ütemtervel kapcsolatos válaszom az, hogy minél hamarabb. Persze ezt a közlekedési biztossal is meg kell tárgyalnom, és egyeztetnem kell. Azt hiszem, hogy nagyon nagy esélyünk van azzal kapcsolatban, hogy a közlekedési kibocsátásokkal, széndiokszid kibocsátásokat kompenzálhatjuk a más területeken való megtakarításokkal. Azt hiszem, hogy évekig tartanak ezek a folyamatok, több mint öt évig, akár tíz évig is eltart az, hogy eldöntünk valamit, és míg annak látjuk az eredményét. Ezért is kell gyorsan reagálni, mert eleve sokára lesz eredmény. Beszéltem a tehergépjárművekről, ez lesz az egyik intézkedés, a személygépkocsikkal kapcsolatban is említettem, hogy ez fontos, aztán említettem a tengeri közlekedés, aztán most a légi közlekedés, légi forgalom. Azt hiszem, hogy együtt a közlekedési biztossal át kell tekintenünk az egész közlekedési ágazatot, hiszen a dolgok összefüggnek a, a polgárok szempontjából is nézhetjük ezt. Miért van az, hogy az emberek nem utaznak vonattal, nem mennek tömegközlekedési eszközzel? Van itt valami, amit az Európai Unió tehetne annak érdekében, hogy, hogy elterjesztük ezeket a jó gyakorlatokat? Nagyon sok terület van a tervezés, az Euró- a tagállamok feladatkörébe tartozhat, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a, a jó gyakorlatok elosztásában vagy átve- átvételében lehet szerepünk. Tavaly született egy beruházási terv, amely 2022-ig valósulna meg, és ezt a beruházási tervet úgy változtattuk meg nálunk otthon, hogy ennek a beruházásnak, közlekedési beruházásnak, infrastruktúrális beruházásnak kétharmadát tömegközlekedésre fordítjuk, és környezetbarátabb e, közlekedési eszközökre, és ez is bizonyos sztenderdeket tett lehetővé. Köszönöm szépen a válaszát. Kiegészítő kérdésem lenne, mondja a képviselő. A közlekedési ágazatban már évek óta folyik a vita az árak alakításáról, az árpolitikáról. Hogyan lehet a viselkedést megváltoztatni az árpolitika ösztönzésével? Külső költségek internalizálása, külső költségek faktora felmerül. Kérdésem az, hogy ezt a koncepciót, tehát az külső költségek internalizálását ön támogatja-e, és milyen, mely eszköz lenne a legalkalmasabb ennek a végrehajtására? Válasz. Igen, támogatom ezt, és nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy lehetőségként kezeljük ezt. Persze az adózás kérdése is, gazdasági kérdés is, a tagállamoknak saját hatáskörben kell eldönteni, hogy hogyan használják ezt. Azt hiszem, hogy a külső költségek internalizálása nagyon-nagyon jó módszer. Az egyik változás, amit el kell érnünk ezen a területen, az az, hogy hogy világossá kell tenni az emberek számára, hogy milyen előrelépéseket lehet elérni. Kicsit merészebbnek kell lenni, a megszokott gyakorlatoktól el kell térni, világossá kell tenni az emberek számára, hogy ez bizony kerülni fog valamibe, ez, ennek ára lesz meg kell győzni az embereket arról, hogyha, hogyha dugóban állnak, akkor nagyon sok időt elvesztegetnek, de közben, miközben erről próbáljuk meggyőzni őket, újabb utakat építünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy intelligensebb megoldásokat kell találnunk, a technológiát ki kell használnunk, és, és az árpolitikát. Köszönöm. Thank you. Köszönjük mi is. Az ötödik köre következik a kérdéseknek. Jens Rode úrnak adom meg a szót. Hildegard asszony, nagyon sok meghallgatáson veszünk részt ezen a héten, és az a benyomásom, hogy az ön eddigi teljesítése az ötcsillagos szintet megüti. Nagyon sokféle meghallgatást hallgattunk eddig. Öttinger úr ugye egy nagyon erőteljes személyiség, és neki viszont meglehetősen más a felfogása a világról, mint önnek. Aztán beszéltünk az ír biztos jelöltel, aki egy penny költés sem tud elképzelni az atomenergiára vonatkozóan. Aztán a mezőgazdasági kiadásokról is hallottunk már sok mindent. Hogy fogja majd ön meggyőzni a kollégáit arról, hogy pénzeket kell átcsoportosítani adott esetben az ő portfóliójukból a következő 15 év során az önébe? És hogyan tud érvelni majd Barozó elő, úr előtt, ha ilyen szándékai vannak? Köszönöm a kérdést. Én Szeretek harcolni, tudom, hogy nem lesz könnyű dolgom, és nem lesz könnyű meggyőznem egyes kollégákat arról, hogy a klímaváltozás elleni harcról is beszélni kell de tudniuk kell, hogy itt nem csak a környezetvédelmi vagy a klímaügyi biztos képviseli ezt a témát, hanem az összes többi biztosnak kötelessége bizonyítani azt, hogy politikáiban horizontális szempontként alkalmazza a környezetet. Nyilvánvaló, hogy a következő öt év során sok ilyen összeütközés lesz, de lehetséges szerintem úgy érvelni, hogy azok, akik innovációért, munkahelyteremtésért, az ipar támogatásáért felelősek, is hosszabb időszakokban gondolkodjanak, és belássák az én törekvéseim számukra, nekik is való hasznát. Szoros együttműködésben lesz a kollégáimmal, és együtt fogjuk ezeket a jó irányokat kijelölni. Nagyon sok kihasználatlan erőforrás van, és jó érvek vannak a kezeimben, amelyel tudok egyes kollégákkal küzdeni. Kívánne valaki a zöldek részéről? Nicht der Fall, die Függetlenek részéről felszólalni. Még eddig egyszer sem jelentek meg a meghallgatásokon. Ha nem, akkor Judit Merkis asszonynak adom meg a szót. Igen, itt ülök a bal oldalán. Köszönöm. Hédegár asszony. Kopenhága nem hozta a várt eredményeket. Ön sem ezt az eredményt várta. Ön említette, hogy az egyik megoldás az lenne, hogy Európa egységesen szólaljon fel. Nagyon határozottnak tűnik ezt illetően. Ezt úgy értelmezzem, hogy ön elkötelezi magát amellett, hogy megpróbálja megbí- meggyőzni a parlamentet, a bizottságot és a tanácsot, hogy exkluzív kompetenciát kapjanak majd a klímapolitikában? Hát azt hiszem, hogy a Lisszaboni szerződés nyilvánvalóvá teszi. Egy főtárgyalónk lesz. Úgyhogy ez már változás, már van a Lisszaboni szerződésnek erre vonatkozó része nagyon gyorsan is kell lépnünk. Talán az informális csúcson ma és holnap Szevélyában már ez napirendre kerül. Mert még mindig arra emlékezgetnek az emberek, hogy hogy érezték magukat febru- ö, Kopenhágában. Pedig fontosabb lenne, hogy februárban, amikor a csúcs lesz, arra készüljünk. Persze tudom, hogy ez nem könnyű, nem könnyű eldönteni, hogy ki legyen a főtárgyaló. Nagy, nagy lesz itt a harc. De az állampolgárok azt várják tőlünk, hogy évek után, amikor az intézményi harcokra koncentráltunk, most azt láthassák, hogy egységes módon lép fel Európa. Hát igen, én mindent megteszek annak érdekében, hogy a tanácsban hallassam a hangom, és a kollégákkal szemben és a bizottságban, mert azt hiszem, hogy az elnököt is nagyon foglalkoztatja ez a téma Kopenhága után. Elnök, köszönöm. Ki esküszik majd föl? A tagállamok, vagy ön? Uh, normally it just comes up. Én úgy gondolom, hogy erről még vitáznunk kell. Ha jól tudom, akkor a kóreperben majd jövő héten megint foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Amennyire én tudom, eltérnek a vélemények a tagállamok részéről. Szerintem az lenne a logikus hogy Európa egyetlen embert jelöljön ki, mint Kyoto esetében is. Aztán persze az, hogy melyik országból jön, ezt még beszélnünk kell róla, még február 1 előtt. És ezt az előtt kell eldönteni, hogy én biztossá válnék, ha egyáltalán biztos leszek. Elnök, megtapsolom mert teljes értékben egyetértek azzal, amit mondott. Igaza van. Válasz. Akkor csak, csak ennyi időt? Elnök. Jó, azt hiszem, csak én tapsoltam, de azért egyetértenek a kollégák is. Most pedig Janik Jadó. Vous avez évoqué les, les divers... Nos, biztos jelölt asszony, ön felvetette a különböző kép, véleményeket az Európai Unióban, a tagállamokban, és remélem, hogy a döntéshozók Franciaországban, Nagy-Britanniában, Németországban hallják ezt. Kérdezem azonban, hogy az Európai Bizottságon belüli különböző véleményeket hogyan fogja átidalni. Ön sem teljesen biztos, vagy nem mindig egyértelmű véleményt képvisel a 30%-kal kapcsolatban. Ugye azt mondta, hogy Európának egy hangon kell fellépnie, egységesen kell fellépnie, már Kína előrelépett, már India előrelépett, e, de aztán azt kezd bizonytalanná válni, e, azt mondja, hogy meg kell nézni, hogy mások mennyire lépnek előre, attól kell függővé mi elő, előrelépésünket, stb. stb. Kérdezem én, hogy az energia hatékonysággal kapcsolatban az ön szolgálatai hogyan fognak eljárni? A széndiokszid piac annyira fontos, annyira fontosnak tartják, annyira, annyira középpontba helyezik ezt, hogy kérdezem, hogy az energiahatékonyság is ugyanilyen fontos. Lesz-e e, e, kötelező érvényű cél energiahatékonysággal kapcsolatban Európában, és le, el, meg fogja e, a kezdeményezéseket indítani, el fogja indítani a 20%-os energiahatékonysági cél elérésével kapcsolatban? Válasz kötelező érvényű e, vállalásaink vannak a kibocsátással kapcsolatban és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Azt szeretnénk elérni, hogy 20%-kal növekedjen az energiahatékonyság. Én azt mondom, hogy nem kell, hogy ez kötelező érvényű legyen, mert hogyha a dolgokat elkezdjük, akkor, akkor a tagállamok képtelenek lesznek az energiahatékonyságra koncentrálni, vagy ennek is megfelelni, mert különben a többi célnak nem tudnak megfelelni. Ez energia és klíma csomaggal kapcsolatban beszéltünk erről, nem hiszem, hogy érdemes ezt a vitát még egyszer megnyitni, valószínűleg ugyanott, ugyanoda lyukhatnánk ki. Ami a 30%-ot illeti, nem, vagy 30%-ot illeti, nem hiszem, hogy különböző véleményt fogalmaztam meg különböző alkalmakkor. Én mindig is támogattam azt, hogy Európa 30% mellett szálljon sikra. Elmondtam azonban ma délelőtt, hogy ha megnézzük, hogy mi történt Kopenhágában, ha Európa nem e, vállalta 30%-ot, vagy nem e, nyilatkoztatta ezt ki, Ön nem érte egyet azzal, hogy most jobb a 20%-os feltételes célt megfogalmazni esetleges 30%-kal, annak érdekében, hogy lássuk, hogy ki tudjuk-e facsarni, ki tudunk-e facsarni még néhány százalékot más felektől. Annak alapján, hogy most hol állunk, mindannyian beszélhetünk erről, hogy az Európai Uniónak más stratégiát kellett volna követnie Kopenhágával. Kopenhága előtte. Most azonban arra kell koncentrálnunk, hogy most hol állunk. És itt van ez a feltételes vállalás, ugye? És van itt egy taktikai, politikai kérdés is, hogy azzal kapcsolatban, amit én Kopenhágában hallottam, és az európai környezetvédelmi tanácsban hallottam, az alapján én azt gondolom, hogy ha valóban le akarjuk folytatni ezt a vitát, akkor nem szabad illú, illúziókban ringatni magunk, magunkat, nagy a veszélye annak, hogy nem fogunk tudni megállapodni a 30%-ban. Köszönöm. Spinyes Fopó képviselő kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Lengyelország igen magas széndiokszid kibocsátással rendelkezik. A Kyoto ö, jegyzőkönyvben is megfogalmazódik egy 6%-os csökkentési cél, és most ugye 30%-os csökkentésről beszélünk már lassan a 20 után. Meg szeretném jegyezni, hogy a korábbi kelet-európai országok többi ország sem volt képes csökkenteni olyan mértékben az üvegház gáz kibocsátást, mint azt szerettük volna. Nem álszánt dolog -e az, hogy az EU-15-ök azt várják el az új tagállamoktól, hogy ők vigyék el a klíma, vagy a kibocsátás csökkentési célok nagy részét, és pláne a harmadik országoktól várni ezt, pedig talán még hipokritikusabb hozzáállás nem féle ön attól, hogy ezek az ambíciók nagy ellenállásba ütköznek, még az EU-n belül is, és csak az gazdag országok további versenyhelyzetét javítja egy ilyen intézkedés a szegényebbekkel szemben. A szociális kohézió hogy fog így megvalósulni? Nem vagyok egy biztos abban, hogy az önszövegének angolatolmásolását tolmácsolását tökéletesen értettem, de a klíma és energia csomagban azt látjuk, hogy van, aki százszázalékos opciós megoldásokat követ, álverezést, van, aki kompromisszumokra törekszik, szerintem is ez a cél, hogy az új tagállamok valamilyen kompenzációt kapjanak, vagy költségelengedést legalábbis a célok elérése során. De annak a tükrében, hogy új erőműveket akarnak építeni egyes országok, annak a tekintetében biztos vagyok abban, hogy itt nem lehet különbséget tenni az országok között, nem lehet azt mondani, hogy az egyik ország támogatást kap erre, a másik pedig nem. Az viszont már megint csak igazságtalan lenne. Eh, Köszönöm szépen. Éva Lichtenberger kapszót. Köszönöm szépen, Hédegárt asszony, nagyon biztatónak tartom azt, hogy ön a közlekedés területén milyen prioritásokat jelöl ki, hiszen a közlekedés nő annak ellenére, hogy a többi szektorban csökkenés tapasztalható. Ezt mindig látjuk. Itt azonban nagyon erősek a lobbik, a közlekedés területén. Most mindegy, hogy a repülés vagy a teherszállítás területéről. Ön a kerozint nem akarja támogatni. Tehát honlás stratégiai lehetőségeket arra, hogy a közlekedés területén előre lépjünk. És a régi egyezmények, amik a régi tagállamokban elkötelezettségeket írnak elő, hogyan lehetnének ezek eszközök arra, hogy a klímapolitikáját megvalósítsa? There I must say that uh, in my Meg kell, hogy mondjam, hogy hát készültem, készültem, de azért nem ismerem ennek a régi egyezménynek a részleteit, de értem a lényeget. A lobbisták ezen a területen. amikor például a széndiokszid kibocsátási határértékeket akartuk megszabni a személygépkocsik területén, nagyon erős volt a lobbizás. Politikusként jól kell döntenünk még jelöltként is olyan leveleket kapunk, hogy már látom, hogy ez mekkora üzlet. Most azt mondanám, hogy én mindig meghallgatom az embereket, akik érvelnek, de nagyon érdekes meghallgatni a lobbistákat is, akik alternatív megoldásokat is kínálnak. Ők mindig hozzák a válaszokat, és nem csak a kérdéseket, nem mutogatnak, hogy más oldja meg. De hát én csak a kis Dán királyságból ismerem a lobbizmus, de itt más szintre jut majd. Elnök, jó elolvasgatni a régi egyezményeket, a régi szerződéseket, sok mindent megtud az ember az euról. Akkor a hatodik utolsó kérdéskör. Martin Callanan. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha önt megerősítik biztosként, akkor az egyik feladata az lesz, a, hogy vajon, illetve az egyik privilégiuma az lesz, hogy sofőrt kaphat és autót. Kérdezem, hogy ezt kihasználja-e, vagy valamilyen más közlekedési eszközt szeretne használni. Válasz azt hiszem, hogy ezt meg kell vizsgálnunk. Én nem gondolkodtam még ezen, majd később fogom végig gondolni ezt a kérdést. Miniszterként, klíma, energia és környezetvédelmi miniszterként azt gondolom, hogy a legjobb energia hatékonysággal rendelkező autót kell használni, amely megfelel a hivatalnak, és ez a legtermészetesebb, és akinek más a véleménye, persze lehet más vélemény is, és megpróbáljuk ezt megvalósítani, nem csak beszélni róla, és tudatosan megvalósítani az ilyen típusú döntéseket. Eh, kiegészítő kérdés. Eh, kérdezem, hogy európai autót szeretne eh, választani, hibridet, elektromos autót, vagy bioüzemanyagot, és Dán miniszterként ugyanez a privilégium ért, privilégiumban részesülhetett. Milyen autóval járt? Kérdezem, én azt hittem, hogy elsőre érti, hogy mire akarok kiukadni. Válasz? Hát megpróbál itt csapdát állítani elém, és azt akarja hallani, hogy egyes autó előállítókról csúnya dolgokat mondjak. Nos, hát én nem, mivel Dániából jöttem, és itt nincsen autógyár, ezért mondhatom teljes szív, nyugodt szívvel, hogy nem fogok Dán autót használni. A legjobb osztályozással rendelkező autót, vagy energiahatékonyabb üzemanyag hatékonyabb autót fogom alkalmazni, széndiokszid kibocsátás szempontjából meg fogom nézni, milyen lehetőségek vannak. Elnök, az Európai Bizottság és a parlament között nem olyan nagy a távolság. Miért nem jár kerékpárral? Az első kerékpár útján én csatlakozom önhöz, hogyha kerékpárral jön hozzánk. Válasz? Kopenhágában 9 kilométerre lakom a hivatalomtól, és amikor csak lehet, kerékpárral járok. Nem csak azért, mert ez mm, klímabarát megoldás, hanem azért is, mert jó mód ez arra, hogy egy kicsit kiszellőztessem a fejemet. Belgiumban nem láttam túl sok kerékpárost, illetve Brüsszelben, mint amennyit láttam Kopenhágában nincsen annyi kerékpárút a városban, úgyhogy meg kell vizsgálnom a biztonsági kérdés, kérdést is. Minden esetre a férjemtől kaptam egy biciklis sisakot, mert valószínűleg látta, hogy mi a helyzet Brüsszelben. Meg kellene próbálnia, mondja az elnök, Brüsszelben is előre haladnak a dolgok, higgye el, jó lesz, érdemes ez. Eckhout úr következik. Köszönöm. Akkor a bicikliről Mexikóra egyetértek, hogy jogilag kötelező érvényű egyezményre lenne szükség, és arra, abban is egyetértek, hogy egységes hangon kellene felszólalnunk Mexikóban, és hogy vezetésre lenne szükségünk. Hát engem kicsit kiábrándított, hogy a 30%-os csökkentést nem támogatta. Pedig ez megmutatta volna, hogy vezető szerepet vállal. De ön beszélt arról, hogy az ETS-t hozzá akarja igazítani az USA-hoz is. De ugyanakkor Kopenhágában kiderült, hogy ha csak az USA-ra koncentrálunk, akkor befulladnak a tárgyalások. Tehát hogyan fog beruházni Brazília, Mexikó, Dél-Amerikával kapcsolatos kapcsolatokba, akik jogilag kötelező érvényű célokat akarnak még az év végéig Válasz. A hónap végéig mondtam, nem dönthetek semmiről, nem vagyok már Dán miniszter, nem vagyok még tagja a bizottságnak, talán később, tehát nem szólhatok ebbe bele. Csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg az fog történni, hogy 20% lesz, és növelhető 30%-ra. Valószínűleg ez fog történni, és ez sokkal jobb, mint hogyha állt, állandóan arról beszélnénk, vitáznánk, hogy ne, ne legyen 20, legyen 25, és így tovább. A tagállamok tárgyalnak erről, és nagyon remélem, hogy Mexikóig felhúzhatjuk a 20%-ot 30%-ra. Persze ez a cél, de a 2%-os, 2 Celsius fokos ö, csökkentés az is nagyon fontos, de semmit nem ér, hogyha a másik oldal nem teszi ezt meg. Mi lesz 2020 után? Ha 2020 utánra nem tervezünk, akkor nem tudjuk elérni a két ö, Celsius fokot. Kopenhágában mind a két oldal elkötelezte magát, és akkor tudtuk, hogy ha átmondtunk, B-t mondtunk, akkor most C-t is kell mondanunk, hiszen hogy ha valaki nem valósítja meg a két Celsius fokos csökkentést, a többi cél sem tudja megvalósítani. Aztán sokat fogjuk hallani, hogy Kopenhága kudarc volt, fel kell adnunk. Nem, én nem hiszek ebbe. Lehet, hogy még évekig nem tudunk lépni, de akkor nagyon sok munkát, rugalmas mechanizmusokat elpocsékolunk, a nemzeti adaptációs terveket, a technológiai keretet, túlságosan sok időt pocsékolnánk el. kifutok az mert nem tudok erről többet beszélni, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az EU ne azt a következtetést vonja le, hogy hagyjuk az egészet. Mert akkor arra jutunk vissza, hogy legalább azt meg kell tennünk, ami már a szerződésekben szerepel. Teljes mértékben egyetértek önnel. De hogyha ilyen elkötelezettségeket teszünk, mint a kopenhágai egyezményben, akkor hogy lehet elkerülni a duplán számítást fejlődő és fejlett országok között? Hogyan akarja ezt elkerülni, hogy a táblázatokban ne legyen duplán számítás? Válasz. Igen, ez egy jó kérdés ha valakit ez foglalkoztat, akkor ez igazából a fejlődő országok, mert azt mondják, jó, hogy rugalmas mechanizmusaitok vannak, de hogyha idejöttök és megnézitek a gyümölcsöket, a csökkentéseket, és aztán egy függelékben nekünk föl kell tüntetni a saját hazai eredményeinket, hogy adaptálhat a táblázat a mi helyzetünkre. Úgyhogy a szakértőknek valami jó megoldást kell találni. A fejlődő országok ugyanis nagyon érzékenyek. Nem akarják, hogy az auditorok lerohanják őket, és megmondják nekik, hogy mit tehetnek, mit nem tehetnek. Úgyhogy ez a dupla számlálás, kettős számlálás kérdés nagyon fontos az erdészet területén is. Mexikóban technikai szempontból még válaszokat kell találnunk 2000 december végéig. So it's fine to support the UN. Igen, jó, hogy támogatja az ensz de ehhez 192 országnak kell egyetértenie. Mi a B-terv, hogyha Mexikóban nincs egyezmény? hogy ha jó lett volna az egyezmény, akkor Szudán nem hátrált volna ki belőle az utolsó pillanatban. Elnök. Jó, akkor is 192 országot leültetni, egyetérteni, hát majd meglátjuk. Frederick Ries. Merci, monsieur le président, madame la commissaire. Köszönöm szépen. Biztos erőlt asszony. Elmondta nekünk, ö, elmondta már nekünk sok mindent, és aki a végén kérdez, az azzal a kínos helyzettel találja magát szembe, hogy nem tud már újat kérdezni. Nagyon nagy várakozással nézünk elébe az a működésének, és másokkal együtt is azon a véleményen vagyok, hogy nagyon meggyőző volt az, amit eddig nekünk előadott. Elkötelezettnek tűnik, és én nem vagyok Dán sem, hogy, hogy pártosan ö, mondjam ezt. Ön több előzetes kérdés ötletemre már választ adott. A horizontális kompetenciákat szerettem volna leginkább értelmeztetni ön által elmondta már, hogy ön milyen párbeszédben, milyen állandó vitában fog állni az érintettekkel. A jelenlegi kérdésem inkább csak a külpolitikai kompetenciáival kapcsolatos. Ugye Obama elnökkel tárgyalt nemrégiben, Barroso úrral is ugye folyamatosan együtt kell menni ilyen helyekre. Mi tehát a kérdés? Talán túl gyorsan beszéltem, elnézést kérek. Tehát azt szeretném tudni, hogy hogyan mer, kíván Kínával, az USA-val, az Indiával, ilyen nagy hatalmakkal külpolitikai fórumokon tárgyalni? Milyen kompetenciái és lehetőségei vannak ön szerint? Nyilvánvaló, hogy úgy gondolom, hogy szakmai felkészültségem erre képessé tesz. A kínai miniszterrel tíz héten át, lehet, hogy túl sokáig is folyamatosan tárgyaltam, és legalább tízszer találkoztam vele 2009-ben, tehát ismerem már őket valóban, és én nem félek attól, hogy erős európai bizottsági képviseletet vállaljak velük szemben, most éppen Mexikó kapcsán. Nagyon sok lehetőséget ki lehetne még aknázni. Nyilván, hogy a fejlődő országokkal most meggyűlt a problémánk. Nem tudom, hogy a Szudán kapcsán, vagy a G77-ek kapcsán mi a külső benyomás, de én továbbra is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ország nagyon sok mindent tesz ebben az ügyben, tehát most Európa az, amelynek meg kell tartania a saját lendületét, mert Afrika szegény országai kis szigetei is jelentős újításokra hajlandóak, miközben Európa beleszokik egy kicsit vezető szerepébe, és nem elég dinamikus. Köszönöm szépen, biztos asszony! Ön nagyon jó kommunikátor, ezt Kopenhágában is láttuk, ma is látjuk, de mit gondol, a szavakon túl sikerül-e majd tetteket végrehajtania és kötelezettségeket vállalnia, és számokat, célkitűzésszerű számokat elérnie, garanciákat megfogalmaznia, és foganatosítani a polgárok érdekében. Ugye most szociális válságot élünk meg, hogyan tudja például azt garantálni, hogy miközben az éghajlatváltozás ellen küzdünk, közben a polgárok közvetlenebb érdekei, szociális érdekei nem sérülnek, illetve hogy ön, ők is támogatni fogják önt. Kétségtelennek látom azt, hogy minden a média által felfújt vélekedés ellenére, ami Kopenhágáról most elhangzott, és az ellenkező gondolkodók ellenére is most már mindenki a világban, a többség tudja, hogy van klímaváltozás, tehát az embereket már erről nem kell külön meggyőzni, és már az is világos az emberek számára, hogy az e, e, a gazdasági válság lehet, hogy részben környezeti problémákra vezethető vissza. Tehát hogy el kéne gondolkodnunk azon, hogy milyen ökológiai lábnyomot hagyunk hátra magunk után. Tehát növekvő a tudatosság a világban, mindenhol. Nekünk az a fontos, és az a feladatunk, hogy európai szinten, most mindegy, hogy milyen fórumokról beszélünk a világban, ezt a kommunikációt intenzíven továbbra is folytassuk. A statisztikákból látható, hogy ez egy olyan terület, ahol a polgárok valamit várnak az EU-tól, és az EU-tól várnak valamit, mert tipikusan határokon átnyúló kérdésről beszélünk. Tehát van mire támaszkodnunk, kommunikálnunk kell a polgároknak minden problémát és eredményt. Köszönöm, Köszönöm szépen. A következő kérdés Veszlund asszonynak. Köszönöm szépen. Itt vagyok. Mindent, amit mondott, nagyon jól hangzik, de nagyon fontos lenne, hogy az EU biztosan ne csak szavakat adjon nekünk, hanem specifikus jogi aktusokat is. Úgyhogy kicsit aggaszt engem az, hogy nem mondott semmit arról, hogy specifikusan mit akar tenni, hogyha hivatalba lép. Úgyhogy itt a végén, a meghallgatás végén van esélye arra, számoljon be, milyen jogi aktusokat kíván asztalra tenni, ha biztosnak megválasztják. Válasz. Nem tudom, hogy akarok-e sorrendet felállítani, de azt hiszem elég nyilvánvalóan mondtam, hogy klíma és kereskedelmi csomagot szeretnék. Ezt már mondtam, ez nagy dolog. Közlekedési csomagot. És az, hogy a klímát minden politikába bevonjuk. Kutatás, a pénzügyi előrejelzésekre való felkészülés, ez is nagyon fontos. Nagyon nagy munkát igényel ez. Nagyon sok kezdeményezést teszünk majd, amely az ETS-ből ered, az emissziós kereskedelmi rendszerből és az energiacsomagból és aztán már az első kezdeményezések tulajdonképpen meg is születtek. Ebben az évben felül kell vizsgálnunk a személyi gépkocsikat, úgyhogy ezek a specifikus dolgok. De, hagyd mondjak-e valamit? Ne értsék félre! Nincsen nagyon sok jogi aktus tervezetem. Együtt akarok működni önökkel, hogy ötleteket gyűjtsek be, és kialakítsam az álláspontot, hogy hogyan léphetünk tovább. Ez nem könnyű, ez nehéz, de néha az eredmény nem jogalkotásban nyilvánul meg, amit én teszek le az asztalra, hanem majd a kollégáim. Köszönöm szépen a választ. Nagyon jó személygépkocsikról beszélni, és könnyű, különösen ha olyan országból jön az ember, amely nem is gyárt személygépkocsikat. De a közlekedés nagyon fontos. Milyen intézkedéseket kíván megvalósítani ebben a csomagban annak érdekében, hogy a teherszállítással megbírkozzon? Válasz. Nem tudjuk, még a teherautókkal kapcsolatban lesz egy kezdeményezésünk, ez lesz az egyik első dolgunk. Aztán a személygépkocsikkal kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata. Miniszterként emlékszem rá, hogy milyen nehéz volt ez a vita. De az ipar is tiltakozik, mert azt fogják mondani, hogy ez nagyon nehéz, így, sőt, lehetetlen. De aztán, amikor megtesszük, akkor úgy tűnik, hogy az ipar egyre gyorsabban lép és egyre nagyobb törő célokat tűznek ki, úgyhogy nagyon fontos a felülvizsgálat, hogy amikor megszületett a jogszabály, akkor előre mutató célokat tűztünk -e ki. Ez nagyon fontos. Elnök, Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt asszony. Elhangzott, hogy hátrány, hogyha az ember Hogyha az ember nagyon gyorsan akar előre haladni, én azt mondom, hogy előny lehet. Itt felmerül, felmerült a légiközlekedés kérdése, a nitrogénoxidok kérdése. Nem sikerült korábbi biztosnak ezzel kapcsolatban jogszabályt hozni, és ebben meggyőzni, ezzel kapcsolatban meggyőzni bennünket. Remélem, hogy önnek sikerül majd. Ami a kopenhágai konferencia, kudarcát illeti ebben, hogyha a Dán kormányt érinti valami felelősség, az nem önt érinti, hanem a Dán miniszterelnököt, ezt ön nem mondhatja, de én mondhatom. A a szerződés 255-ös cikke szerint egy jogszabályalkotó javaslatot kellene be, nyújthat be és itt az Európai Parlament is elmondhatja a kívánságait. Itt Barozó úr egy kicsit még hezitál ezzel kapcsolatban. Kérdezem én, hogy ön, hogyha a parlament ezen cikk alapján egy követelményt fogalmaz meg, egy kérést fogalmaz meg, akkor ön a saját kompetenciájában hajlandó-e a kollégáit meggyőzni arról, hogy ez fontos válasz? Van egy olyan keretirányelv, mely szerint újra kell tárgyalni a parlament és az elnök között az ilyen típusú kérdéseket, úgyhogy nem tudok ennek a részleteire kitérni. De ami a tapasztalataimat illeti a Dán parlamentben, az a tapasztalatom, hogy gyakran nagy előny az, hogy szorosan együttműködünk a parlamenti képviselőkkel, nem csak akkor, amikor olyan jogszabályról van szó, amelyet el akarunk fogadtatni, ez evidens, de akkor is, hogy miel, akkor is mielőtt rátérnénk erre a fázisra klíma biztosként szorosan figyelemmel kísérem ezt a kérdést, és informálisan is rendelkezésre állok. Néha, hogyha kerekasztalnál leülünk különböző érdekelt felekkel, képviselőkkel is, csak, csak egy ötletbőrzére. Hogyha ezt megtesszük, akkor gyakran a végeredmény hatékonyabb, hatékonyabb és jobb, jobb minőségű. Nyitott vagyok a javaslatokra, nyitott vagyok az ötletekre, Nyilván eh, figyelembe fogom venni ezeket a javaslatokat, az Európai Parlament javaslatait is, és szeretném minél hamarabb megkezdeni az együttműködést, és a eh, javaslatok elég korai eh, fázisában. Kiegészítő kérdés, ez egy általán, általános válasz volt, én most konkrétan kérdezem az intézményközi megállapodás, egy olyan kérdés, amelyben Barózó tárgyal, de nyilván van egy megbeszélés a, a biztos jelöltek és Barózó között, és én arra bátorítanám ön, önt, hogy adja át ezt az üzenetet Barózó úrnak. Ön a szerepében, mint biztos jelölt szerepében informálisan oszthatja azt a véleményt, hogy általában, hogyha minős, minősített eljárásban az Európai Bizottság az Európai Parlament tesz egy javaslatot, akkor a bizottság nak ezt meg kell fontolnia. Ezt vállalja-e? Pontosan így erről van szó, mondja, az elnö, mondja a e, biztos jelölt a válaszként. Azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződéssel teljesen világos az, hogy e, a tanács és a parlament egyenlő az ügyek legnagyobb, legnagyobb többségében ezért ezt valahogy ki kell használni, és kölcsönösen profitálni kell belőle. Azt hiszem, hogy az egész európai projekt valóban előnyt kovácsolhat abból, és ez a javára válik, hogyha átláthatóan, átláthatóan transzferenssel cselekszünk, hogyha tudatában vagyunk, hogy kívülről, hogy, hogy, hogy az emberek figyelnek bennünket, és ez a polgárok érdekében is áll, hogy az átláthatóság megvalósuljon. Kedves kollégák, mondja az elnök, a kérdések végéhez értünk. Szeretnék köszönetet mondani a Környezetvédelmi, az Ipari és a Közlekedési Szakbizottságok képviselőinek, hogy feltették a kérdéseiket, és Hétekárt asszonynak, hogy megválaszolta ezeket a kérdéseket. Ön azt mondta, hogy a klímaváltozás, fontos, hogy a klímaváltozás, klímaváltozási politika végrehajtása örömet is okozzon nekünk. És én ezt lejegyeztem, ezt a megjegyzését, mert, mert tudom, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy ez az embereket lelkesítse. Világszerte több millió ember vállal feladatot a klímaváltozás elleni harcban. Európa szerint is, szerte is nagyon sokan vállalnak szerepet, és ez nyilván az egyik legfontosabb prioritás. Azt gondolom, hogy ez a meghallgatás mindenképpen nagyon jó volt, és nagyon szórakoztató is, hogyha ezt mondhatom, egyetlen egy alkalommal sem kellett a kis kalapácsommal figyelmeztetni, hogy tartsa be mindenki a hozzászólási időt. Persze vannak már tapasztalatai a képviselőknek, és Hidegárd asszony is betartotta a hozzászóló, hozzászólási időt, ez ki, ez kiváló, sőt, nem is kellett mindig kihasználni a teljes rendelkezésre álló idejét. Megfelelő lelkesedésre és meggyőző erőre van szüksége, és bizony nagyon nagy állóképességre is lesz szüksége, hiszen nem lesz egyszerű ez a feladat. Én a magam részéről azt a benyomást, bennem az a benyomás alakult ki, hogy ön erre képes lesz, délután lesz a környezetvédelmi és energiaminiszterek informális találkozója, talán ott találkozunk, de nem biztos. Minden esetre, akár mennyire is örülünk annak, hogy megtörtént most ez a meghallgatás, akkor sem szabad elfelejtenünk azt, hogy Kopenhága milyen eredményt hozott Kopenhága. Nem elegendő, nem elegendőek ezek az elkötelezettségek a két fok melegedési korlátozásra, nem elég arra, hogy az éghajlat felmelegedését maximum két fokra korlátozzuk, ennél nagyobb felmelegedés várható, ezen elkötelezettségek mellett akár 2-4 fok is, és minden mellett azért nagyon örülünk annak, hogy elkötelezett a biztos jelölt és lelkes. Most megadom a szót az áru megjegyzéseihez. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kiváló kérdéseket, a konstruktív légkört, amelyet önök megteremtettek számomra. Ez volt a leghosszabb szóbeli vizsga, amin valaha át kellett mennem. Ö, igyekeztem rá készülni, és igyekeztem ö, a tárcám feladataira koncentrálni. Rövid leszek most, mert nagyon sok minden elhangzott ma már. A benyomásom az, és remélem önöknek is az a benyomásuk, hogy az éghajlatváltozás elleni harc egy generációs kihívás, a mi generációnk kihívása, és nagyon sok problémáról, lehetőségről, kihívásról beszéltünk ma. Nem a klímával, a ilyen globális dolgokkal nem lehet könnyen, gyorsan megküzdeni. Sok nagyon fontos aspektusa van a kérdésnek, amelyek egyenként is súlyosak egy biztos, hogy minél tovább ö, vagyunk inaktívak, minél tovább nem teszünk semmit, annál nagyobbak lesznek ezek a kihívások, és annál súlyosabbak lesznek a változások, amelyeket életünkben, életstílusunkban is majd el kell szenvednünk, de különösen gyerekeinknek. Tehát egy ilyen globális témával nem lehet egyik napról a másikra megbirkózni, de az emberiség innovációs energiáit fel kell szabadítani, nem csak technológia, hanem egyéb szempontból is, és szerintem ez lehetséges. Kétségtelen számomra, hogy a világ azon régiójában, lakunk egyelőre még, ahol a legmeggyőzőbben foglalkoztunk eddig a, ezzel a kérdéssel, és ezt az út, következő öt év során is meg kell tartanunk, stratégiailag, politikailag, gazdasági értelemben is, és morális értelemben is. Olyan feladat ez, ami nekünk is ö, ö, hozzáadott értéket ad vissza, hogyha mi belefektetünk. Meggyőződésem, hogy nagyon sokat nyerhetünk az energiabiztonság, az energiafüggetlenség megteremtése révén is. Azon leszek, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek az éghajlat, az energiabiztonság és a munkahely teremtés hármas prioritás rendszerében mindig figyelemmel legyenek a másik kettőre. A világ egészét kell magunk mögé állítani, ezért kell nemzetközi tárgyalásokat folytatnunk, folytatnunk. Kopenhágában tettünk néhány fontos lépést, de még nagyon hosszú az előttünk álló út. Ne adjuk föl még az ENSZ által esetlegesen felmerülő lehetőségeket. Nem könnyű az ensz keresztül működni, de mégis ez egy igazán nemzetközi szervezet. Nyomást kell gyakorolnunk a az érdekelt felekre a polgárokat folyamatosan fel kell rázni, tájékoztatni kell, fel kell mutatni a kiváló bevált példákat, fel kell mutatni azt, hogy vannak sikeres megoldások, amelyek a gazdaságnak és a környezetnek, az éghajlatnak is jók. A következő öt év kiemelkedő jelentőségű, nagyon szeretnék önökkel együttműködni, hogy a nagy hívások tükrében hatékonyan tudjunk fellépni, önök a parlament, a bizottság, a mi szolgálataink egyszerre, egyaránt, mert a polgárok ezt várják tőlünk. Erre a magam részéről kész vagyok. Köszönöm szépen. Mrs. Uh, asszony, köszönjük ezt az üzenetet, lezárom a meghallgatást. 12.30-kor találkoznak a koordinátorok az 1G2-es teremben.